Dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy posiedzenie. Hölgyeim és Uraim, megkezdjük akkor a mai ülésünket. Szokás szerint szeretnénk először is a tolmácsoknak megadni a szót, mondja az elnök úr, az tolmácsok fognak most hozzászólni. A mai napon tiltakozásunk 35. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozó egy oldalon bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépést nem biztosítunk.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 a napi rend elfogadása, mindenki megkapta a napi rendet, tehát hogyha nincsen ezzel kapcsolatban elvetése, akkor a napi rend tervezetet elfogadottnak tekintjük. 14 nyelven van tolmácsolás. Most pedig akkor a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik, május 16, 12 és június 4-i, illetve térjünk át a lényegi részhez, mai ülésünk lényegi tartalmi részéhez. A negyedik napi rendék pont következik. Eszmecserét folytatunk Juliane Bogner Strauss nőügyi, családügyi és ifjúsági miniszterrel. Ő Elizabeth Köstinger miniszterasszonynal közösen dolgozik az osztrák kormányban, és ma őt helyettesíti. Ahogyan tudják, kollégánk a miniszterasszony foglalkozik a fenntarthatósággal és a turizmussal, és ma az osztrák elnökség prioritásaival fogunk foglalkozni. A legutóbbi plenáris ülésen a kancellár arról beszélt, hogy melyek az osztrák elnökség prioritásai. Tartottunk ezen kívül egy munka megbeszélést is az osztrák képviselettel, illetve az Európai Bizottsággal. Ez egy közös szervezésű találkozó volt, amelyet az Agri Bizottsággal együtt tartottunk meg, illetve ott volt a nagykövet helyettes is. Nagyon különleges ez az elnökség számunkra, ugyanis kollégánk, tanácsadónk itt van ma velünk, ezért szeretnénk most mindenkit üdvözölni, aki a miniszterasszonyt ma elkísérte. Kalasz úr is itt van ma velünk, állandó képviselőnk, tehát ami az elnökséget illeti, ha engedik erről is szólnék néhány szót, az elnökségre nagyon olyan időszakban kerül sor, amikor nagyon sok munka vár ránk, a több éves pénzügyi keret, a kapreform, a Brexit, csak hogy néhány témát említsek. És ezek mind-mind nagyon sok kihívást jelentenek számunkra. És ehhez még adjuk hozzá a világ szinten jelentkező kihívásokat. Nagy meglepetéssel és aggodalommal fogadtuk azokat a változásokat, amelyek a transatlanti kapcsolatokat jellemzik. Tehát nagyon különleges elnökségről van szó, ráadásul hamarosan kezdődik a nyári szünet, az év második fele ezért eléggé rövid lesz, ugye a második felére esik többek között a karácsonyi szünet, de biztos vagyok abban, hogy önök mindezt figyelembe veszik. Tehát a bizottság képviselőit is üdvözölném itt az összes eh, vendégünket. Nagyon örülök, hogy ennyire sokan részt vesznek ezen a hétfői ülésen. Tudjuk, hogy ez a nyári szünet előtti utolsó hét, jó lenne tehát, hogyha pozitívan fejeznénk be a munkát, most pedig a miniszterasszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Szikierszki bizottsági elnök úr, bizottsági alelnökök, tisztelt koordinátorok, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottságba történő meghívásomért. Sokan ismerik önök közül a fenntarthatóságért és idegenforgalomért felelős miniszter asszonyt, Elizabeth Köztingert, ő majdnem 9 éven keresztül volt a mezőgazdasági szakbizottság tagja. Azt kérte, hogy adja már szívélyes üdvözletét önöknek. Nagy örömmel tájékoztatom önöket, hogy tegnap reggel megszülte fiát a miniszter asszony, Lorenz Johannes a neve a fiúnak, és mindenki nagyon jól van. mindenki jól van. Én is három gyermekes anya vagyok, és ezért mindenképpen megoszt, nagyon jól tudom, hogy mekkora örömben van részem most Köztinger miniszterasszonynak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Elizabeth Köztingert képviselem itt, és tájékoztatom önöket az osztrák elnökség prioritásairól a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén. Először is szeretnék Rumen Poradzanovnak köszönetet mondani a bolgár miniszter úrnak, aki az első bolgár elnökség során kiváló munkát végzett. Ausztria 1995 óta tagja az Európai Uniónak. Belépésünk óta egyre inkább ráébredünk arra, hogy mennyire központi szerepe van az Európai Uniónak az egyre inkább globalizált világban. Éppen a mezőgazdaság példáján lehet az erősebb, szorosabb egy európai együttműködés többlet értékét felismerni a közös szakpolitikai területek közül. Ugyanakkor a vidékfejlesztés az egyik alapja és garanciája annak a rugalmasságnak és szubszidiaritásnak, amelyre a tagállamok között szükség van. Valójában a fenntartható egyensúly a fő cél ezen két aspektus között. Az elnökségünk prioritásai a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén a közös agrárpolitika 2020 utáni fejlesztésére koncentrálnak, és közben meg akarjuk erősíteni az élelmiszerellátó lánc szereplőit. További fontos kérdésekkel is intenzíven fogunk foglalkozni a következő hat hónap során, a biogazdasági stratégiával, az Európai Unió növényi fehérje ellátásával is egyebek mellett. Ide tartozik még az agrárpiacok helyzete, és a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások figyelemmel követése. Ami a kapra vonatkozó 2020 utáni jogalkotási javaslatokat illeti, a prioritásaink a több éves pénzügyi keretre vonatkoznak 2021 és 27 közötti időszakra vonatkozóan, és ami a kapot illeti, a reform folyamatok nem újdonságok, hiszen ez egy olyan politikai terület, amelyben már a 60-as évek óta állandóan új kihívásokra kellett választ adni. A kap ugyanakkor egy rendkívül stratégiai jelentőségű szakpolitikai terület, amely az Európai Unió központi feladatai közé tartozik. Egy olyan politika ez, amely a közös szabályozás egyik legfőbb területét képviseli. A kap garantálja a jó minőségű és biztonságos élelmiszer elérhető állon való tört, ö, felkínálását, és a mindent lefedő mezőgazdasági tevékenység így lefedi a hátrányosabb helyzetben lévő, a hegyi területeken történő és a perifériás területeken történő mezőgazdaságot is. A környezetvédelem, a klíma, a fenntarthatóság védelme szintén nagyon fontos célok, és az állatjólétre is oda kell figyelni a mezőgazdasági tevékenységek során. Az európai sokszínű gazdálkodás és a vidék életben tartása szempontjából rendkívül fontos ez a szakpolitikai terület. A mezőgazdasági szakbizottság tagjai és különösen Herbert Dorfman előadónak szeretnék köszönetet mondani komoly erőfeszítéseikért az elmúlt hónap során, azért, hogy a kapot tovább lehessen fejleszteni és egyszerűsíteni. A következő hónapokban ebben az irányban fogjuk folytatni a munkát, hiszen számunkra az egyszerűsítés nagyon fontos cél. Az osztrák soros elnökség során minden szinten ezen leszünk a tagállamok nagy többségével elfogadott bolgár elnökség során elfogadott következtetésben a tanács is egyértelművé tette, hogy mennyire fontos a kap fenntartása, mint közös szakpolitikai terület fenntartása. De a kap jelentősége messze túlmegy a mezőgazdaságon. Az európai mezőgazdaság ma egy olyan többletértéket teremt, amely minden Európai Uniós polgár számára fontos, és a közjavak rendelkezésre állítása szempontjából is nagyon fontos. A mezőgazdaság a hozzá kapcsolódó területekkel egyik alappillére a vidéki területek fejlesztésének. És ezért elengedhetetlen abból a szempontból, hogy fenn lehessen tartani a vidék életképességét. A 60-as években, tizen, a 2017-ben a lakosság 6,5%-át foglalkoztatta a mezőgazdasági ágazat, ezen túlmenően még foglalkoztatnak a mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatok is további személyeket, és nagyon nagy jelentősége van a családi gazdálkodásoknak és annak, hogy a generációváltást fenn lehessen tartani. Ezek nagyon fontos témák, amelyeket a kap jövője szempontjából is fontos kiemelt területként fogunk kezelni. Az gazdaságok átörökítése és a fiatal gazdák esélyhez juttatása nagyon fontos aspektusai a vidékfejlesztésnek, a mezőgazdaságnak és a családi gazdálkodások modellje szempontjából is. Az európai mezőgazdaság a jó minőségű élelmiszer termelés szempontjából is kiemelkedő munkát végez. Ez megmutatkozik az európai fogyasztók viselkedésében is, akik egyre inkább a regionális vagy biotermelésű termékek felé fordulnak a minőségi jelzések, a védett földrajzi jelzések, vagy a garantált hagyományos specialitások megerősítik az európai fogyasztók bizalmát ezen élelmiszerekben. A jövőben a kap nem elég, hogy ezen minőségi termelést fenntartsa, fontos, hogy megfelelő bevételt garantáljon a gazdák számára, és a fogyasztók számára pedig kifizethető élelmiszert garantáljon. A második prioritásunk az élelmiszer ellátó lánc megerősítése. Rendkívül fontos a gazdák szerepe és az élelmiszer termelők szerepe ezen láncban. A vidéki területeken a gazdák nagyon fontos szerepet töltenek, és közben minden évben csökken az aktív gazdák száma. Nagyon nagy a külső nyomás a bizottság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban bevezetett javaslatában rámutat ezen problémára, mindenképpen oda kell erre figyelnünk. Ami a salátarendeletet illeti, amelyet 2017-ben fogadtak el, és idén évelejétől van érvényben, erősíti azon elemeket, amelyek a gazdák helyzetére vonatkozik. Mindeközben a közös piaci rendelet előjogot élvez a többi ágazat ban szereplő gazdaságban résztvevő gazdasági szereplőkhez képest. Nagyon örülök, és szeretném megköszönni az eddigi kiváló együttműködést ezen területen. Ezen együttműködésnek köszönhető az, hogy ilyen hamar sikerült az ezzel kapcsolatos együttműködést lezárni. Albert Desznek és Paolo De Castro-nak szeretnék gratulálni, hiszen kiváló munkát végeztek ezen a területen. Michel Dantán támogatása, mint a közös piaci rendelet jó ismerőjének, szintén szeretnék külön köszönetet mondani. Sok feladat vár még ránk. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a gazdasági kockázatot a leggyengébb kereskedelmi partnerre helyezik. Csökkentik a tervezhetőséget, a piaci jelzéseket megkavarják a likviditással kapcsolatban, és csökken a beruházások szintje is. Ezen kívül megakadályozzák az innovációt és azt, hogy az így károsított piaci részvevők gazdaságilag életképesek maradjanak. Ezen nyomás tehát mindig a leggyengébb láncszemre helyezkedik, általában itt a mezőgazdasági termelőkről beszélünk. Nagyon fontos a konstruktív együttműködés az, az Agrárszakbizottsággal, az Önök Szakbizottsága az illetékes ezen kérdésben. De szeretnék még néhány további kérdést is felvetni az, agrár, az osztrák elnökség prioritásai közül. Az egyik a biogazdasági irányvonal. Az egységes biogazdasági stratégia fontos szerepet tölt be azzal kapcsolatban, hogy a társadalmunk fenntarthatóbbá váljon. A stratégia feldolgozása nagyon fontos az mezőgazdaság és az erdészet szempontjából. A biogazdaságnak nagyon nagy potenciálja van ami az élelmiszer és az élelmezés biztonság kérdését illeti. Nagyon nagy a jelentősége azzal kapcsolatban, hogy az ökológiai kihívásokra választ adjunk. A biogazdaság fontos szerepet játszhat abban, hogy megerősítsük a körkörös gazdálkodást és a fenntartható termelési rendszereket, és új lehetőségeket hoz létre a növekedésre és a vidékfejlesztésre. További nagyon fontos téma az osztályelnökség elnökség számára az, hogy novemberben Bécsben magas szintű konferenciát szervezünk. Az Európai Bizottság a fehérje jelentése vonatkozó javaslatáról fog ez a konferencia szólni. Bilaterális kapcsolatok során próbáljuk megbeszélni a tagállamokon belüli és a tematikai workshopokban ezen kérdéseket. Ezen túlmenően az Európai Bizottság külső piaci tanulmányokat is végeztet. Ezen konferencián megbeszélhetjük a lehetőségeket és a kihívásokat a növényi fehérje termeléssel kapcsolatban az Európai Unióban, mindezt részletesebben. 200-250 meghívott szakember fog részt, veszni, részt venni a konferencián, ezen kívül a nemzeti és a regionális hatóságok is. A jelenlegi növényi fehérje politika jövőbeni irányát fogják ezzel meghatározni, és a további terveket megbeszélni. Ezen konferencia eredményeinek figyelembevételével a bizottság véglegesíti majd 2018 végén a fehérje stratégiát. Elizabeth Köstinger és Phil Hogan biztos úr is részt vesz majd a konferencián. Ami a további kérdéseket illeti, örömteli az, hogy a, az állat állagyógyászati termékekkel kapcsolatban sikerült előrelépni. 2014. szeptemberre óta foglalkoznak ezzel a csomaggal. Az osztrák elnökség során kell végleg lezárni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Ami az állatgyógyászati termékeket illeti, fontos növelni ezek elérhetőségét, és csökkenteni kell a vállalkozásokra adott terheket. Közben a közegészségügy magas szintű védelmét kell garantálni, az állategészségügyet és az állatjólétre is oda kell figyelni. A jogi előrés, előírások felülvizsgálata során új rendeletet fogalmaz meg a bizottság. Itt az antibiotikum ellenállás elleni küzdelemről lesz szó, és az innovációt kell megerősíteni. Az Európai Parlament tárgyaló bizottsága nagyon jó munkát végzett. Szeretném a az Agrár Szakbizottságnak, és Aguilera képviselőnek, az előadónak külön köszönetet mondani ezért. Az elnökségünk során mindent megteszünk azért, hogy a jövőbeni európai mezőgazdasági politika lehetővé tegye azt, hogy elérje a jövőben is a céljait a gazdák számára, a fogyasztók számára és az egész társadalmunk számára. A jogalkotási javaslatokról szóló vitát minden szinten folytatjuk a tanácsnál, és szoros együttműködésben maradunk az Európai Parlamenttel és minden további érintettel. A következő fél év során azon leszünk, hogy az Európai Unió menetrendjét dinamizáljuk. Ezért tisztségünket, politikai képviselői és koordinátori tisztségünket nagyon komolyan vesszük, és mindenek előtt tisztességes brókerként szeretnénk fellépni. Bízunk abban, hogy az Európai Parlamenttel közösen elérhetjük a céljainkat. Az európai polgárok valódi igényeire szeretnénk reagálni, és a kihívásokból lehetőséget kovácsolni. Az európai demokrácia erősségének jeleként látom azt, hogy az Európai Parlamentnek milyen fontos szerepe van társjogakutóként. Az Európai Parlament 500 millió európai polgár képviseletében végzi munkáját az európai politikában. Elizabeth Köstinger miniszterasszonynal biztosíthatjuk Önöket arról, hogy az Európai Parlament központi szerepét nagyon jól ismerjük. A következő fél év során a konstruktív együttműködést a már megemlített célokkal kapcsolatban a Védelmet nyújtó Európa mottója alapján fogjuk továbbvinni. Tisztelt Szakbizottsági Elnök úr, képviselők, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a lehetőséget, hogy itt nagy vonalakban bemutathassam az osztrák elnökség prioritásait a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén. És köszönöm a figyelmet. Nagy érdeklődéssel várom a kérdéseiket, amit a legjobb tudásom szerint Köztinger asszony képviseletében megválaszolok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm miniszterasszony, köszönöm ezt a nagyon átfogó előadást. Egyszer már találkoztunk Köztinger miniszterrel, akkor a miniszterasszony ismertette velünk azokat a felvetéseket, amelyeket Bogner Strauss miniszterasszony részletesen is bemutatott. Természetesen a bolgár elnökségnek is köszönjük az együttműködést. Most pedig Wilhelm urat szeretném üdvözölni, aki az Agri Bizottságnak volt korábbi elnöke, 1999 és 2002 között, majd pedig európai parlamenti képviselő volt. Jó napot kívánok önnek, néhányuk már együtt dolgozhatott vele a korábbiakban is, úgyhogy őt most itt szeretettel köszönjük. És szeretném elmondani, hogy Kader Pacher úr is itt van ma velünk, szintén nagyon aktív a elnökség országa részéről Bajc urat már említettem, Kallas urat szintén említettem az osztrák elnökség, illetve Ausztria képviseletében. Tehát az osztrák elnökség által ismertetett problémák nem jelentenek számunkra újdonságot, és ugye az Európa, amely védelmet ad, az osztrák elnökségnek a motója, és valóban az európai gazdáknak eh, nagyon fontos ez, a védelem. Most a koordinátoroknak fogjuk megadni a szót. Két percet kap mindenki, kérem, hogy nagyon tömören, röviden szóljanak, hogy a többi képviselőnek is jusson idő, egy percet fognak kapni a többiek. Dantes úr. Albertes, köszönöm elnök úr. Köszönjük miniszterasszonynak, Juliana Bogner Straussnak, hogy Köztinger asszonyt képviseli ma nálunk. Gratulálnék Elizabeth Köstingernek a fia születéséhez, kérem, hogy adja át üdvözletünket. Örülök annak, hogy Harad Bes volt tag vezető pozícióban, ott ül fenn az elődői pulpitusnál. Reagálnék arra, amit ön elmondott. Beszélt arról, hogy a gazdák 14,5 millió embert foglalkoztatnak a mezőgazdaságban, hogy összesen 40 millió munkáért felelős a mezőgazdaság az Európai Unióban, és hogy ezáltal nap mint nap fél milliárd, euró, e, fél milliárd európait lát el élelmiszerrel, és milyen fontos szerepet vállal a társadalomban. Ami a mezőgazdaságban élő családok helyzetét illeti, Ausztria ezt nagyon fontos kérdésként kezeli, és nagyon örülök annak, hogy ezzel foglalkozik, és a második pillért fogla, használja fel arra, hogy például a hegyvidéken élők számára megfelelő megélhetést lehessen biztosítani. Ezzel a, ebből a szempontból az biztos, hogy Ausztria példaértékű lehet sok Európai Uniós tagállamnak, tagállam számára. Beszélt a fehérje stratégiáról. Sajnos szomorú vagyok, hogy a növényvédőszerek tilalma miatt 300 ezer hektárnyi területet nem tudnak felhasználni fehérje termesztésre. Szeretném ezzel kapcsolatban az osztrák álláspontot jobban megismerni. Beszélt az állat egészségügyi termékekről Németországból. 9, több mint ezer tonnáról 800 tonnával csökkentették az antibiotikum felhasználást. Örülök annak, hogy konstruktív lesz az együttműködésünk, és nagyon sok sikert kívánok az osztrák elnökségnek. Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a miniszterasszonynak is, hogy eljött hozzánk, és megtartotta ezt az előadást. Köszönjük szépen, hogy Elizabeth Köztingert helyettesíti a mai napon. Szeretnék neki gratulálni, és Lorenzót üdvözöljük itt Európában. Reméljük, hogy minél hamarabb valódi európai polgárrá válhat, de hát ehhez nem is fér semmi kétség. Köszönjük szépen a miniszterasszonynak, hogy itt van, és mivel csak két percem van, gyorsan rátérnék a lényegi kérdésre. Az MFF-re utalta hozzászólásában és az ehhez való kapcsolódási pontokra, Természetesen mi is tudjuk, hogy az MFF rendkívül szigorú, mínusz 12 százalékra kell számítanunk a közvetlen kifizetések kapcsán, és a vidékfejlesztési csökkentés pedig 25 százalékos lesz. A kérdésem az, hogy ön hogyan értékeli a bizottság javaslatát, illetve hogy a globális költségvetés tekintve megpróbálnak-e majd visszacsempészni összegeket a mezőgazdaság irányába. Nagyon komoly kihívások, az élelmiszeripari kihívások az európaiak szempontjából, és így a költségvetés is rendkívül fontos kérdés. Természetesen nem tekinthetünk úgy ezekre a kérdésekre, mint a már teljes mértékben lezárt kérdések lehetnének, hiszen lehet még ezen változtatni. Beszéltünk a szeptemberi tervekről, a fehérje növények, a fehérje növényekről, illetve a kérdésem az, hogy a menetrendet hogyan tudjuk majd tartani. Tehát itt van ez a négy hónap, szeptember, október, november, december, és le kellene zárnunk az első olvasatot. És még mindig van egy kicsi időm, úgyhogy szeretnék még egy kérdést feltenni, hogyan vélekedik a kapreformról és az erre vonatkozó bizottsági javaslatról. Köszönöm. Mikrofont az elnök úrnak. Nagyon szépen köszönöm, mondja a képviselő. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, köszönjük ezt az átfogó előadást, hogy ismertette velünk az osztrák elnökség prioritásait, és az ECL frakció nevében szeretném elmondani, hogy ezek a prioritások természetesen élvezik támogatásunkat. Tehát a családi gazdaságok támogatása, a vidéki termelők támogatása a teljes élelmiszerláncban. Úgy gondolom, hogy ezek a témák mindannyiunk számára nagyon aktuálisak. Ami pedig az előző hozzászólót illeti, azt szeretném kérdezni öntől, hogy hogyan lehetne ezeket a prioritásokat egy olyan helyzetben megvalósítani, amikor az Európai Bizottság a költségvetésben nagyon drasztikus csökkentéseket kíván bevezetni. Ez különösen az Euró- új Európai Uniós, tehát a 2004 után belépett tagállamokra vonatkozik, különösen a második pillérrel kapcsolatban. Tehát szemben ugye az e- a régi európai tagállamok a kettes pillért már körülbelül több mint tíz éve használták, az új tagállamok pedig csupán néhány éve, és ezek az új határértékek pedig mindenkire egyenlően fognak vonatkozni. A kérdésem tehát az, hogy ezek a prioritások, ezek nagyon is helyén valóak, de hogyan fogjuk ezt a gyakorlatban megvalósítani, hogyha nincs elég pénzre? hogyha készen akarunk állni a 2021-es, 2027-es költségvetéssel el akarunk készülni a jövő év tavaszáig, akkor a az osztrák elnökség szerepe különösen fontos lesz. Köszönöm szépen, Müller asszony! Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute... Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, miniszterasszony, és a mezőgazdasági politikáról beszélgethetünk, és én is szeretnék gratulálni Elizabeth Köstingernek, Örülünk annak, hogy amíg mi itt a parlamentben az ő gondolataival foglalkozunk, folytathatja ezen nagyon fontos feladatát. Két számomra fontos kérdést szeretnék feltenni a többi éves pénzügyi kerethez kapcsolódóan. Eli Köstinger azt mondta, hogy szeretné megtartani a mezőgazdasági költségvetést. Közben az osztrák elnök azt mondta, hogy nem akar többet monda, fizetni, ez ellentmondás, és ezért szeretné meg is venni az osztrák elnökség álláspontját, hogy hogyan kíván előrelépni. Erősebb költségvetése van szükségünk azért, hogy erősebb politikát tudjunk folytatni. Ami a kapjavaslatokat illeti, ezzel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy az osztrák elnökség a tanács álláspontját hogyan próbálja irányítani. A bizottsági javaslatok már elkészültek. A parlamentben ambiciózus az ütemterv, szeretnénk márciusig első olvasatig eljutni, ez azt jelenti, hogy nagyon sokat kell az osztrák elnökségnek már előkészíteni ezen területeken. Úgyhogy mindenképpen folytatni kell az ezzel kapcsolatos munkát azért, hogy gyors eredményre juthassunk. Ön beszélt a biogazdasági stratégiáról, én ezt mindenképpen üdvözlöm, mert tudom, hogy mennyire fontos az erdészetpolitika, és az gazdák számára a biogazdálkodásból kitermelhető bevétel. Természetesen mindenki beszél arról, hogy fontos az egyszerűsítés, a bizottság is szeretne egyszerűsíteni az eljárásokon, de a tanács részéről, amit eddig hallottunk, a, azzal kapcsolatban elég szkeptikusok vagyunk, miszerint a tagállamok nem fogják véghez vinni az egyszerűsítést. Itt is nagyon fontos feladatuk lesz. Fontos, hogy, és most rendkívül aktuális téma, a vágóhidra szállított állatok körülményei. Eh, gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Szeretnék önnek több kérdést feltenni. Először is ön arról beszélt, hogy mennyire fontos a családi gazdálkodás. Én magam itt az Európai Parlamentben négy éve tevékenykedem, és mindig arról beszélünk, hogy mennyire fontos támogatni a kis és közepes mezőgazdasági családi vállalkozásokat. Azonban vannak olyan kérdések, amelyekkel soha nem foglalkozunk, és szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye. Úgy gondoljuk, hogy az egyik alapvető oka ennek az az, hogy nincsenek olyan árak, amelyek a termelés költségeit fedeznék, és ezért alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a piacokat szabályozók, a termelés szabályozók, szeretném tudni, hogy mi a vélemény ezzel kapcsolatban. A második kérdésem pedig az, hogy ön beszélt arról, hogy mennyire fontos a biogazdálkodás, ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket terveznek azért, hogy a biogazdaság ne alakuljon át egy olyan területé, ahol a gazdálkodók a földél küzdenek. És szeretném azt is tudni, hogy milyen javaslataik vannak a stratégiai tervekkel kapcsolatos eh, meg, ö, intézkedésekre vonatkozóan, és szeretném tudni, hogy ön ugye nőügyi és családügyi miniszter, és meglepett engem, hogy egyetlen szót sem szólt azokról a javaslatokról, amelyek szerint a női gazdálkodókat is, a női gazdálkodóként jogaikat teljes mértékben elismerjék, különösen azoknál, akik a családi gazdaságban dolgoznak. Szeretném tehát hogyha erre is válaszolna. Végezetül pedig szeretném megtudni, hogy mi az álláspontja azokkal a tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyeket az Európai Unióban folytatnak azokról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról, amelyek az európai mezőgazdaságot érintik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hauslin képviselő. Frau Miniszterin, äh, Miniszterasszony, mi is üdvözöljük Köztinger miniszterasszonyt, gratulálunk neki. Örülünk annak, hogy az osztrák elnökség részéről nem csak ezt a, az önök által jobboldali kormány által vezetett lezárási, elszigetelődési politikát fogják továbbvinni, ennél többet várhatunk, és reméljük, hogy fontosabb szerepet játszanak majd az Európai Uniós szerepben. Miniszterasszony, van egy kis ellentmondás Kurz úr azt mondja, hogy nem akarunk több pénzt adni Brüsszelnek, egy centet sem. Köztinger miniszterasszony azt mondta, hogy természetesen fenn akarjuk tartani a költségvetést. Hogy ezt hogyan lehet összeegyeztetni, ezt szeretnénk jobban megérteni. A második kérdésem pedig, hogy konkrétan a bizottság által benyújtott javaslatokhoz hogyan állnak. Például a közvetlen kifizetések felső küszöbével hogyan állnak, Ön beszélt a biogazdálkodásról, Ausztria ezt támogatja, és az EU-ban ez nagyon fontos terület lesz az osztrák elnökség részéről, hogy ezt terjesszék az Európai Unióban. Közben, és itt közel állunk egymáshoz, a génmódosítás mentes gazdálkodást, mezőgazdálkodást is képviselik. Az új géntechnikai eljárások kapcsolatban mi a véleményük? Szeretnék ezt továbbvinni, vagy ezzel kapcsolatban szeretnének ebből kimaradni. Beszélt a fehérje stratégiáról. Nagyon fontosnak tartjuk. 2012-ben készült az első javaslat, most végre beindultak a dolgok, de mindig elmondom, hogy a fehérje az nem csak szójatermelést jelent. Gyakran inkább szójáról beszélünk. Közben Európában nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy itt lehessen növényi fehérjét termelni, jó lenne az ezzel kapcsolatos terveket a lehető legszélesebb körben terjeszteni. Még valami? Az ALDE kollégával ellentétben mi nem szeretnénk, hogyha az agrárreformot itt egy fél év alatt átnyomnánk, hogyha fogalmazhatok így. Nem sokkal a parlamenti választások előtt fontos, hogy a tényeket figyelembe vegyük, és ezt figyelembe vegyük, ezt a választási időpontot is. Agnew. Ragnov. Egnyó képviselő következik. Elnézést kérek, hogyha kicsit furán beszélek, elnézést kérek, fog problémáim vannak, és nem sikerült ezt a szünet során megoldanom. Eh, a miniszter az asszonynal, a mezőgazdasági miniszter asszonynal próbáltam találkozni, de nem sikerült, attól tartottam, hogy nem mer velem találkozni, de hát akkor jó oka volt erre. Köszön, üdvözlöm én is, és eh, minden jót kívánok neki. Azt gondolom, hogy a Brexit-tel kapcsolatban egyébként nagyon realisztikus megközelítést, illetve álláspontot képviselt. Beszéltek, eh, esett szó a fehérje stratégiáról, és az első dilemmám ezzel kapcsolatban az az, hogyha a fehérje termesztést akar akarják fellendíteni Európában, akkor elnézés, mi ez az a itt mögöttem, kérdezi a képviselő. Bocsánat, ez nagyon zavart elnök úr, úgyhogy kérem adjon egy kis időt még nekem. Tehát az új növénytermesztési technológiákat muszáj lesz elfogadniuk, és hogyha ezt akarjuk elérni, természetesen olyan olyan vegyszereket is kell használni, amelyek sajnálatos módon az üvegházhatású gáz kibocsátást is növelik. Az erdészettel, az erdőgazdálkodással kapcsolatban pedig elmondanám, hogy ez semmiképpen nem tartozik a bizottság hatáskörébe, hanem az országok hatáskörébe tartozik, és ezért az agrárminisztereknek semmi okuk nincs arra, hogy ezért, erről beszéljenek, talán azt is felfedezték már, lesett a tantusz ezzel kapcsolatban, hogy a mezőgazdasági üzemek maguk nem fogják megváltoztatni az éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetünket. Remélem, hogy sikerül ezzel kapcsolatban józan észre téríteni mindenkit. Köszönöm. Oui, merci, président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, hogy itt van és elmondta az előadását. Természetesen nagyon sok minden történik majd a KAP reformjával kapcsolatban az osztrák elnökség alatt. Hat rendkívül fontos hónap előtt állunk. Itt van a KAP reform, és a kérdésem az, hogy az osztrák elnökség mit tesz majd egészen pontosan. Az ENVI szakbizottság véleménye egyre nagyobb hangsúlyt kap itt a parlamentben, és természetesen mi is egyetértünk azzal, hogy figyelembe kell venni a környezeti aggályokat, de azért nagyon fontos, hogy ne kössük túlzottan sok feltételhez a mezőgazdasági támogatásokat. A kereskedelem mindenkinek rendkívül fontos. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság milyen fontos szerepet játszik a kereskedelemben, és nyilván fontos a versenyképesség megőrzése és a megfelelő versenyfeltételek. Ugyanakkor mindezek között, a célok között meg kell találni a megfelelő koherenciát, és a szabadkereskedelmi megállapodások megtárgyalásakor is figyel, figyelembe kell majd ezt venni. A kereskedelem és a mezőgazdaság nagyon komoly hatást gyakorol a környezetre, természetesen itt a fenntartató fejlődési kritériumokat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, Dél-Tirolból szomszédként, Ausztria szomszédjaként az osztrák mezőgazdasági politikát már nagyon régóta figyelem. Ausztria EU-s tagsága óta számomra mindig példaként hajtotta végre a mezőgazdasági politikát. Tehát a második pillár nagyon erős, a vidékfejlesztés nagyon erős, a családi gazdálkodásokra koncentrálnak, és a multifunkcionalitásra. Hogyha most megnézem a javaslatokat, amelyek előttünk vannak, hogyha ezt ebbe az irányba szeretnénk továbbvinni, akkor egyrészt fontos, hogy az EU általános költségvetését legalább 1,1%-ra emeljék. Közben Ausztriának ezen túlmenően sokkal magasabb társfinanszírozási arányt kellene a második pillérben biztosítani. Hogyan látja ezt az első és második pillér közötti különböző csökkentéseket, hogyan lehet ezt összeegyeztethetni az eddigi hagyományokkal? Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is csatlakozom a gratulációkhoz, amelyeket megfogalmaztak a miniszterasszony felé, és nagyon örülök annak, hogy a miniszterasszony a gyermekét foghatja karjaiban, ugyanis nagyon nagy szükségünk van arra, hogy minél több gyermek szülessen Európában. Szeretném kérdezni, hogy a tagállamok vajon közös álláspontra jutnak-e a kapreformmal kapcsolatban, amelyet megtárgyalnak az Európai Parlamenttel. Tudom, hogy vannak erre irányú törekvések, nem tudom, hogy sikerült-e ezt eddig elérni, vagy hogy egyáltalán elérhetik-e decemberig, hogy közös álláspont alakuljon ki. Illetve érdekelne, hogy önnek mi az álláspontja a kormány képviseletében azon stratégiai tervekkel kapcsolatban, amelyeket a bizottság a reform, a kapreform alappilléreként fogalmazott meg, és egy gondolatot is megosztanék önnel, talán nem ért velem egyet, vitát, de úgy gondoljuk, hogy a Brexit egyfajta nagyon fontos, nagyon komoly lyukat teremt, egy vákumot, ami nagy problémát jelent majd a mezőgazdaság számára, és mi erős kapra törekszünk költségvetési szempontból egyaránt. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak több pénzzel hozzá járulni, és ön azt gondolja, hogy több kapra van lehetőség kevesebb forrásból? Dziękuję. Pani poseł Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólunk egyébként előadó a stratégiai terv kapcsán, most jár képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözletemet küldöm Elizabetnek Szászországból. Minden jót kívánok neki. Örülünk annak, hogy ilyen örömhírben részesültünk. Hogyha megnézzük a legutóbbi teljes soros elnökséget, amely még a választások előtt fél évig állhat elnökségi tisztségében. Megnézném az aktuális kérdéseket. Három kérdése lenne a Brexit szerepe, ennek milyen következménye lesz a mezőgazdaságra. Összességében azt gondolom, hogy ezt alulbecsüljük, és ennek komoly hatásai lesznek ránk. Másodszorban milyen esélye van annak, hogy a középtávú pénzügyi tervezéssel készen legyünk. Az agrárpolitika szempontjából biztos, hogy mi mindig észszerűen próbálunk eljárni, tudnunk kell, hogy mennyi pénzünk lesz. Ezzel kapcsolatban milyen esélyt látja a megoldásnak. Harmadsorban az agrárreformmal kapcsolatban lenne egy kérésem. Azon legyenek kérem, hogy az agrárreformmal kapcsolatban ha kevesebb lesz a bürokrácia, hogyha ez a célunk, akkor fontos, hogy ezzel kapcsolatban ne feledkezzünk meg a gazdákról, hiszen attól félek, hogy itt a tagállamok közötti tárgyalások során a gazdákra nem gondolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Önt itt, miniszterasszony, és köszönöm, hogy gratulált nekem a jelentéssel kapcsolatomban, hamarosan szavazunk a trilógus megállapodásról. Nagyon reméljük, hogy az októberi plenáris ülésre kerül majd az állat gyógyszerek témája. Ne felejtsük el, hogy mennyire fontos az, az elsőleges szempont, hogy megvédjük a mezőgazdasági költségvetést, akadályozzuk meg ezt a csökkentést, ugyanis ez különösen a vidékfejlesztést érinti. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal való társfinanszírozás előtérbe helyezése rossz politika, ezért a parlamentben, ahogy a más kollégák mondták, az álláspontunkat védeni fogjuk. Az egyik legfontosabb témánk jelenleg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témája, és nagyon fontosnak találjuk, hogy ezzel kapcsolatos irányelvet jóvá hagyják, ugyanis ez az élelmiszerláncot súlyosan érinti. De Castro képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném köszönteni Bogdan Strauss asszonyt és Elizabeth Köstinger kollégánknak pedig gratulálni szeretnék. Az osztrák elnökség rendkívül fontos pillanatban lép az Európai Unió élére, és nagyon örülök annak, hogy a tisztességtelen versenyfeltételeket, illetve az ezek elleni harcot prioritásként kezelik. Úgy vélem, hogy a politikai megállapodásra szeretnénk jutni méghozzá decemberig, vagyis még az osztrák elnökség alatt, akkor nagyon szoros kapcsolatot kell teremtenünk e között a téma között, illetve a tanácsi munkacsoportok feladatkörei között. Meg kell találnunk azt a tárgyalási mandátumot, amely mindannyiunk számára elfogadható még októberben. A programunkat mindenki ismeri, holnap fogjuk majd bemutatni a szöveget itt a szakbizottságban. Szeptemberben készül el az IMCO és az ENVI véleménye, október 1-én szavazunk itt. Ez tehát a menetrend, vagyis a szöveg elvileg készen lesz az októberi második plenárisra, és akkor megszülethet a tárgyalási mandátum is. Remélem, hogy minden megfelelőképpen halad majd, és tényleg meg tudunk egyezni ezekben a kérdésekben. Egyelőre úgy tűnik, hogy elég nagyok a véleménykülönbségek, de minden jót kívánok, és meg vagyok győződve arról, hogy eljutunk az eredményhez. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, miniszterasszony. Pár kérdésem lenne. A Mercosurról tárgyalnak, épp most a megállapodásról. Fennáll a veszélye, hogy a privát érdekeket az európai gépjárműper fogja megfizetni a Dél-Amerika-Európa közötti szabadkereskedelme Itt Tízezer tonnányi húsról van szó. Hogy lehet európai gazdákat az olcsó húsimporttól megvédeni? Ez az első kérdésem. A második, a polgárok számára a többletérték a fontos. Akkor jól értettem, hogy ezzel azt gondolja, hogy az adó célja, az adó befizetések célja az az, hogy a polgárok érdekeit vegyük figyelembe, nem pedig a világpiacon dömping versenyben vegyünk részt. Harmadik kérdés, ami az újraállamosítást, vagy a New Delivery Modellt illeti, ezt ilyen szépen nevezték el a környezetünkben, hogyha minden országnak más a támogatási feltétele, attól tartanak, hogy itt egész komoly piaci torzulások fognak kialakulni a többi piachoz képest. Még egy kérdés, ami az éghajlatváltozást illeti. Úgy gondolja ön, hogy a mezőgazdaság nem csak a az éghajlatváltozás kárainak lesz az elszenvedője, hanem nagyon komoly aktív szereplő is lehet annak, hogy ez ellen felléphessünk. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je... Miniszterasszony, köszönöm szépen, hogy eljött, köszönjük szépen a prezentációt, és szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik Köztinger asszonynak az anyaságában gratuláltak új európai parlamenti képviselő vagyok, és én is foglalkoztam a fehérje növényekre vonatkozó stratégiával. Én is úgy gondolom, hogy ez prioritás, ugyanis rendkívül fontos, hogy ezzel a témával tudjunk foglalkozni, és hogy ezek ne csak szavak, hanem tettek legyenek. Ami ezeket a növényeket illeti, úgy gondolom, hogy nagyon keveset foglalkoztunk ezekkel a témákkal, és jó lenne, hogyha csökkentenénk a függőséget a dél-amerikai génkezelt szójától, és saját megoldásokat dolgoznánk ki. Nagyon örülök annak, hogy ezzel a témával is fognak majd foglalkozni Bécsben, novemberben. De figyelembe véve, hogy mennyire sürgős a helyzet, az általános ajánlások nem elégségesek sokkal konkrétabb fellépésre van szükség ebben a kérdésben. Jelenleg nem látom, hogy lenne valamilyen Európai Uniós stratégia ebben a kérdésben, inkább csak negatív eredményeket látok, például azt, hogy a termeléshez kötött kifizetések esetén a következő MFF alatt csökkennek majd a támogatásra szánt eszközök, pedig ezekben a kevésbé jövedelmező növények esetében létfontosságúak ezek a kapos támogatások. Fontos, hogy prioritásként kezeljük ezt a kérdést, és reméljük, hogy közösen hatékonyan tudunk majd dolgozni, és minden olyan protein forrást fel tudunk használni, melyel itt rendelkezünk. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nőjogi miniszterként örül majd annak, hogy a régi kollégánk Eli Köztinger így saját maga is kivállalta részét ebben, a, az, hogy ő nő és anya emiatt a menedzsmenti funkcióját megtartotta, és közben Desszúrral egyetértek, hogy osztrák miniszterként nagyon fontos szerepet játszik a glifozáttal kapcsolatos kérdésben. A kérdésem a következő, ez már kicsit elhangzott. Két területre vonatkozik, amelyről ön alig beszélt. A klímapolitika az egyik, és hogy a Brexitnek milyen hatásai lesznek a mezőgazdaságra Európában, és természetesen különösen a Brexit hatásai a jövőbeni pénzügyi keretekre vonatkozóan. Egy kolléga itt a kör négy, szögesítéséről beszélt, talán Köztinger miniszterasszony hiszen hozzátartozik a mezőgazdaság. A második pillérrel kapcsolatban a többi tagállamból származó kollégák azt szeretnék, hogyha további támogatást lehetne elérni, és nem korlátoznák a rendelkezés álló eszközöket. Nagyon komoly feladat kormánytakként és egyfajta kör négyszögesítése, hogy az ENF frakció tagjaival, akik a kormányban benne vannak, a közös politikai területeken hogyan lehet utána európai szinten harmonizálni a következő években. Mindig arról volt szó, hogy minden egyes intézkedést ezzel kapcsolatban megszavaztak. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Köszönöm szépen, miniszterasszony. A piaccal kapcsolatban szeretnék én is egy kérdést felvetni. Arról beszélt előadásában, hogy az agrárpiacokat megfigyelik. Utána arról beszélt, hogy a gazda, mint élelmiszer termelő, fontos, hogy az ő szerepüket megerősítsék az élelmiszerellátó láncban. A piacokat tehát csak megfigyelik, de nem akarnak ezzel kapcsolatban hosszú távú célokat meghatározni. Én azt gondolom, hogy ami az élelmiszerláncot illeti, hogyha nem teljes a piac, akkor nincs megfelelő szerződési feltétel. Azt gondolom, hogy fontos lenne hogyha tovább lépnénk, vagy esetleg, hogyha csak a megfigyelés szintjén akarnak maradni a piacokkal kapcsolatban, akkor ugyanúgy, mint ahogy a korábbi tejválság láttán további válságok várhatóak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani Hollandia részéről, hogy mi is szeretnénk Köztinger asszonynak gratulálni a kisfiához. A nevet én magam nem értettem jól, úgyhogy kérném, hogy mondja el ezt még egyszer. Lorenzo Hannes. Lorenzo Hannes, hogy tudjunk neki küldeni egy képes lapot is, hogy mégiscsak helyesen írjuk a gratuláló lapra a gyermek nevét, és akkor most nézzük a konkrét témát és a kérdéseket. Dorfman úrhoz szeretnék csatlakozni, és Péter Járhoz, akik pénzről beszéltek ugyanis a pénzkérdések mégiscsak fontos kérdések. Itt van az első és a második pillér, illetve az egyenlő versenyfeltételek szabálya itt az Európai Unióban. De valóban valóság ez? Szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye ennek kapcsán, illetve a fehérje növényekre vonatkozó stratégia kapcsán. Ezen kívül még a burgonya ágazatra is szeretnék rákérdezni, hiszen ez nagyon fontos Hollandia szempontjából. Köszönöm. Peti asszony parancsoljon. Miniszter asszony, szeretném üdvözölni önt és munkatársait. És Köztinger kollégának gratulálni az eddigi sikereiért, és természetesen fia születéséhez is. Nagyon komoly elvárásaink vannak az osztrák elnökséggel kapcsolatban, különösen a mezőgazdaság területén. Egyértelmű, hogy az idő ellenünk van, hiszen már a ciklus vége felé járunk, és ezért fennáll annak a reménye, hogy az együttműködés az osztrák elnökséggel intenzívebbé fog válni ezt reméljük, és ezért nagyon optimisták vagyunk. Azt gondolom, hogy ami a KAP reformját illeti, ahogy azt ön leírta, a biogazdaság, a növényi fehérje stratégia. Nos, ezek nagyon fontos kérdések, amelyek segíthetnek abban, hogy a gyenge pontjainktól megszabaduljunk, és megerősítsük az erős pontjainkat. És hogy a fenntartható fejlődés potenciáját kihasználhassuk. És további munkahelyeket teremtsünk a mezőgazdaságban. Ezért szeretném kiemelni, és önnek azt ajánlani, hogy intenzíven foglalkozzanak azzal, hogy hogyan lehet megfiatalítani a mezőgazdaságot, és hogyan lehet a fiatal gazdákon segíteni, hiszen tőlük függ a mezőgazdaság jövője és a falvak és a vidék fenntartása. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon sokan itt vagyunk, képviselők, vendégek, mindenki arról beszél, hogy hogyan lehet a kis gazdaságokat, a családi gazdaságokat megmenteni, hogy hogyan lehet segíteni a buta régióknak, vagy a hegyi területeknek. Hát természetesen mindenkinek szeretnénk segíteni, ezzel mindannyian egyetértünk. De amikor megnézzük a bizottsági javaslatot az új KAP kapcsán, akkor azt látjuk, hogy valójában ők sem hisznek ebben, hiszen az nem történhet meg, amit javasolnak, ugyanis ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyon nagy változtatásra lenne szükség annak kapcsán, hogy nem a multikhoz megy a pénz és az óriási konglomerátumokhoz, hanem a családi gazdaságokhoz és a kis gazdaságokhoz. De hol fog megtörténni ez a paradigmaváltás? Kérdezem, hogy az első pilléres kifizetéseknél mi az osztrák elnökség álláspontja, mi történik majd ezekkel a pénzekkel, és megfelelő támogatást kapnak-e a kisgazdák. Különben az a nagyon furcsa helyzet jön majd létre, hogy megmarad az a 20 évvel ezelőtti rendszer, ami már most tudjuk, hogy nem működik. Hogy fog megvalósulni majd a megfelelő újraelosztás, hogyan tudják önök, vagy akárki más itt ebben a teremben biztosítani azt, hogy például a hegyi régiókban megfelelő támogatást kapjanak, mert a jelenlegi rendszerben ez nem történik meg, tehát az emberek egyszerűen elhagyják a hegyi régiókat. Remélem, hogy kapok erre valami konkrét választ. Pán poszul Kalinowski. Kalinowski képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretnék gratulálni Köztinger asszonynak. És ha már nálam a mikrofon, akkor felhívnám a figyelmet egy olyan problémára, amiről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban. Ez pedig a belső piaci versenyképesség. A bizottság azt javasolta, hogy az első pilléres kifizetések csökkenjenek, ezek ugye itt a közvetlen kifizetések. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek pozitív kihatása lesz magára a piaci versenyre. Én viszont szeretném tudni, hogy ezzel nem, hogy gátoljuk-e éppen az egészséges versenyt. Ugyanis a hektáronkénti 400-500 euró nem minden tagállamra vonatkozik, más tagállamokban ez 200 euró lesz hektáronként. Hát hogyan valósul így meg az egészséges és igazságos verseny? Én ezt nem értem. Úgy gondolom, hogy a közvetlen kifizetési eszköz már bizonyított, nem hinném, hogy ezt meg kellene változtatni. Elnök, valóban 13 plusz 2 százaléknál járunk, nem kellene ehhez tényleg hozzányúlni. Köszönöm szépen az eddigi hozzászólóknak, mindenkinek szót adtam, aki a listámon volt, most megadom a szót a miniszterasszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Remélem, hogy minden kérdésre választ tud adni, de amennyiben nem, szeretném önnek elmondani, hogy írásban is válaszolhat részletesebben, ezt minden esetben felszoktam ajánlani. Parancsoljon, miniszterasszony. Körülbelül 10 percet adok önnek. Dank. Köszönöm szépen. Először is Szeretnék köszönetet mondani a gratulációhoz és kedves szavakhoz. Természetesen nagyon szívesen továbbítom Köztinger kollégának és családjának. Mint már elmondta elnök úr, próbálom összegezvén megválaszolni a kérdéseket, és már előre elnézést kérek, hogy nem név szerint fogok válaszolni, hiszen nincsen erre időnk. Ami a kapot illeti, ezzel kezdeném. Nagyon sokan tettek fel ezzel kapcsolatban kérdéseket. A reformcsomag természetesen az osztrák elnökség alatt nagyon intenzíven igénybe vesz majd minket, és örülök annak, hogy az Európai Parlamenttel intenzíven együttműködhetünk, különösen az előadókkal. Aranz Garcia, Müller és Andriő képviselőkkel külön. Intenzív tárgyalásokat tervezünk tanácsszinten, több munkacsoport lesz, különösen a, munka, a mezőgazdasági és um, vidékfejlesztési munkacsoportokban. Ezen területeken szeretnénk előrelépni. Július első hetében már két munkacsoportülést tartottunk a KAP 2020 utáni témájáról. Még hat további munkacsoportülés lesz júliusban, és ugyanennyi lesz szeptemberben is, tehát láthatják, hogy komolyan foglalkozunk ezen témákkal. Ezen túlmenően a mezőgazdasági különbizottságban és más területeken is folytatjuk a tárgyalást. Úgyhogy mindenképpen ezen a szinten is tervezzük az ezzel kapcsolatos munkákat. Ami a stratégiai tervezést, illeti a rendeletekkel kapcsolatban a jövőben azt tervezzük, hogy egy tervben kell programozni a két pillért, és ez új megközelítés, és mindenképpen komoly kihívást jelent. Ami a szubszidiaritást és az egyszerűsítést illeti a kappal kapcsolatban, már létezik egy jogalkotási javaslat a kappal kapcsolatban 2020 utánra. A saláta rendelet már beszél arról, hogy az egyszerűsítési potenciált kell a kap kappal kapcsolatban megerősíteni. A szakbizottságoknak nagyon fontos szerepe van ebben, és mindenképpen fontos szerepet játszottak ennek sikerében. Fontos, hogy a szubszidiaritás keretében a tagállamok nagyobb rugalmasságot kapjanak a kap végrehajtásában. Az egyszerűsítés és a szubszidiaritás nagyon gyakran előjött a kérdésekben. Itt két fontos célról van szó, amely a jövőbeni kap kialakításában mindenképpen fontos szerepet kell, kell hogy kapjon különösen ami az új végrehajtási modelleket illeti EU-s szinten, közös célokat kell, intervenciós területeket meghatározni, és egyéb elveket, miközben a tagállamok fogják meghatározni a részletes szabályokat. Ennek ellenére fontos az, hogy a kap közös jellegét biztosíthassuk. Részletes tárgyalás az egyszerűsítés és a szubszidiaritás témájában július 16-án lesz jövő héten. Hölgen biztos úr kiemeli majd azon aspektusokat, amelyek a javaslatból, a bizottság szempontjából hozzájárulhatnak az, egy, az egyszerűsítéshez. Az osztályelnökség során a vitákon ezen témákról fogunk beszélni, tárgyalni, és figyelembe vesszük a gazdák és a közigazgatás szempontjából is a lehető legjobb eredményeket. Ami a keppinget illeti, a tagállamoknak egészen más a hozzáállásuk, a megközelítésük, hiszen más és más a mezőgazdasági struktúra az egyes tagállamokban. Ezeknek történelmi okai vannak, és ezért mindenképpen észszerűen kell eljárnunk, és a különböző kiindulópontokat figyelembe kell vennünk. A tanácsnál a részletesen fogunk tárgyalni a kialakításról, ami a jövőbeni struktúra kialakítását illeti, fontos központi szerepet adni a tárgyalások során a gazdáknak és a családi gazdálkodásoknak. Sok kérdést kaptam a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban és a kappal kapcsolatban. A tárgyalások természetesen közvetlenül kapcsolódnak ezen két témában, és végső soron az állam és kormányfők fognak dönteni. Ezen tárgyalásokkal kapcsolatban előre nem tudok nyilatkozni. Az osztrák elnökség célja az az, hogy az MFF kérdést a lehető leggyorsabban és a lehető legszélesebb körben tudjuk előrevinni, de fontos, hogy a minőség ne csorbuljon. Nagyon komoly eredmények várhatók, és a kap többletértéke az európai társadalom szempontjából mindenképpen nagyon fontos, és közben a vidék fenntartásának szempontjából megfelelő állami finanszírozást kell biztosítani európai és nemzeti szinten is. Ami a éves pénzügyi keretet illeti, a tanácsban általában összességében tárgyalnak erről. Gerhard Blüme kollégám a tanács elnökségében már lehetőséget kapott arról, arra, hogy a parlament képviselőivel találkozzon, amikor az ő napirendjén szerepel ez a kérdés. És természetesen az elnök úrnak is lehetősége lesz arra, hogy az Európai Tanácsnál az állam és kormányfők erről tárgyaljanak, ahogy ez már bevett szokás. Ami az ütemtervet illeti, az Európai Tanács határideit fogjuk tiszteletben tartani, és átfogóan foglalkozunk a kérdésekkel. A munkaprogramunk során a az Európai Uniós célokat mindig figyelembe vesszük, és az elnökségünk intenzíven tesz majd erőfeszítéseket ez irányba. Fontos számunkra, hogy a tanács készen álljon arra, hogy időben együttműködhessen az Európai Parlamenttel, azért, hogy zöggenőmentes legyen az együttműködés a következő generációs programok és a mostani programok közötti átmenettel kapcsolatban. Az állatszállítási körülményekről is szó esett. Tudjuk, hogy idén ez egy nagyon fontos kérdés, és az európai szabályok betartása, különösen az állatok szállításánál nagyon fontos szerepet játszik. Ausztria ezen témával foglalkozni fog az elnöksége során, és tovább folytatja az ezzel kapcsolatos munkálatokat. Jelenleg az Európai Parlamentnek egy saját kezdeményezésű állásfoglalása készül, ez fontos szerepet játszik. A bolgár elnökség kezdte a munkát, az állat, állatok szállításával kapcsolatban intenzíven folytak ezzel kapcsolatban a tárgyalások. Itt a fő kérdés az, hogy hogyan lehet az állatok szállítását a nagyon meleg célországok felé korlátozni. Ami a biogazdálkodást illeti, az EU biogazdálkodását 2012-ben terjesztette elő a bizottság. 2017-ben volt egy felülvizsgálat, 2018-ig kell kidolgozni az átdolgozott stratégiát. Ez új megközelítést kell, hogy tükrözön a biogazdálkodással kapcsolatban. Az idáig kialakított biogazdaságot így optimálisan lehet majd kihasználni, és közben a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit biztosítani. Október 22-én a bizottság az osztrák fenntarthatósági és idegenforgalmi minisztériummal közösen az orosz elnökség során Brüsszelben szervez konferenciát. Itt fogjuk bemutatni az új biogazdaság stratégiát, biogazdálkodási stratégiát. És az osztrák elnökség éppen ezért ezen témával a konferencia után is intenzíven foglalkozni fog. A kereskedelmi megállapodások is nagyon fontos téma a partnerországokkal. Az EU nagyon offenzív módon fellép bizonyos területeken, és nagyon komoly potenciált jelentenek ezen megállapodások a gazdaság számára, a munkahelyteremtés szempontjából és az EU-ban a növekedés szempontjából. Fontos ezért, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a megállapodások, és hogy átfogóan koherensek legyenek ezek. Minden szinten érezhetőek érzékeny pontok az érintett ágazatokban és a mezőgazdasági szektorban is. Az EU-ban a különböző vizsgálatok, ami a kumulatív kihatásokat illeti a mezőgazdaságra vonatkozóan, különböző eredményeket mutatnak. Úgy tűn, az a cél, hogy egy külön megállapodásra jussunk azért, hogy az Európai Unióban a nagyon magas szintű feltételeket tudjunk biztosítani az állatjólét és az egészségügy szempontjából. A VAM kontingensek leépítésével és egyéb más óvintézkedésekkel mindkét fél részéről próbáljuk ezeket elérni. Ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti, a mezőgazdasági tanácsban április 16-án volt az ezzel kapcsolatos ülés, az első eszmecsere április végén, és ennek következtében három tanácsi munkacsoport ülés is foglalkozott ezzel. Ausztria az elnöksége során szeretné lezárni ezt a kérdést. És ennek fényében próbáljuk továbbvinni ezt a kérdést. A leggyengébb szemek általában a gazdák, a termelőüzemek, ezért azon vagyunk, fontos, hogy azon legyünk, hogy ezt a félelmi faktort, amelyet beazonosítottunk, csökkenthessük. Az a cél, hogy például a gazdák, hogyha panaszt tesznek egy végrehajtási hatóságnál, akkor azt megtehessék közben névtelenségüket kérvén. Ami a Brexitet illeti, az Egyesült Királysággal a tárgyalások lassan haladnak, ez a mai hírekből is kiderül, hogy nagyon komoly kihívások várnak ránk. Az Európai Tanács a június 28-ai következtetéseiben kiemelte azt, hogy az alapvető kérdésekben még nem sikerült alapvető előrelépéseket elérni. A bizottság rendszeresen beszámol a tanácsnak arról, hogy miket, mikben sikerült előrelépni, és felkészül a különböző kezdeményezések keretein belül arra, hogy minden esetleges forgatókönyvre felkészültek legyünk. Különösen fontos és nehéz kérdés Írország, Észak-Írország kérdése, hogyan lehet szolidárisan um, eljárni a tanácsnak ez a célja, és közben támogatja a bizottságot abban, hogy mindenki számára elfogadható eredményre jussanak. Ami a mercosur illeti, mostanáig nem volt áttörés, politikai szinten nem sikerült megállapodásra jutni. A következő hivatalos tárgyalási forduló most van folyamatban. Holnap lesz, és utána a hét végéig fog tartani pontosabban. Az Európai Bizottság a tanácssal rendszeresen konzultál és beszámol a tárgyalások előre meneteléről. Az Európai Uniós tagállamok érzékeny kérdéseit, különösen a mezőgazdasági területen a bizottság nagyon jól ismeri. Az EU standardok biztosítása és az EU óvatos piacnyitása a mezőgazdasági területen nagyon fontos, a Mercosur országokban mindeközben most az ő oldalukon van a labda, úgyhogy nekik kell most lépniük. Ami a klímavédelmet illeti, különböző kérdésekben megjelent ez a, ez a terület is. Ami a az üvegházhatású gázok kibocsátását illeti a mezőgazdaságnak ebben nagy szerepe lehet a mezőgazdaság minden szinten érintett ebben. Egyrészt csökkennek a, csökken a termés, több milliárdos károkat okoznak az áradások és egyéb klíma jelenségek. Fontos, hogy a mezőgazdaság a funkcióit be tudja tölteni, és közben az élelmiszerellátást is tudja biztosítani. Ami az agrárpiacok helyzetét illeti. Természetesen ez az egyik kulcs tényező a gazdasági fenntarthatóság szempontjából a gazdák számára, és általában a mezőgazdasági és élelmiszeriparban. A mezőgazdasági tanácsban az agrárpiacokról intenzíven tárgyalnak, és nyomon követik a helyzetet és a fejlődési lehetőségeket. Rendkívül fontos, hogy stabil legyen az agrárpiac az Európai Unió mezőgazdasága szempontjából. Hogan biztos úr rendszeresen meghívást kap a tanácsülésekre, és tájékoztatja a minisztereket a piaci fejlődésekről. Dziękuję pani minister za odniesienie się do wystąpień pani panów. Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, hozzászólásokra itt a parlamenti képviselők részéről. Úgy gondolom, hogy ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Mindenképpen szeretném még egyszer kérni, hogy adját üdvözletünket és gratulációnkat Köztinger asszonynak. Az osztrák elnökséghez minden jót kívánunk. Tulajdonképpen az osztrák tapasztalatok a mezőgazdaság területén és a fenntartható fejlődés területén mindenképpen segíteni fognak majd. Önök ismerik a hegyi területek problémáit, ismerik az erdőgazdálkodás csinyát, binyát. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan tapasztalattal rendelkeznek, amely mindenképpen segítségükre lesz majd abban, hogy megfelelő úton vigyék tovább az európai mezőgazdasági politikát. Mindannyian emlékszünk még Fischler biztos idejére, és reméljük, hogy önök is ugyanilyen hatékonysággal dolgoznak. Majd köszönjük, miniszterasszony! Én is szeretnék köszönetet mondani önöknek, és az európai parlamenti képviselőknek is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon eredményes volt ez az eszmecsere. Egyértelműen bemutatta számomra, hogy hol vannak a prioritások, és hol vannak a szakbizottság számára a legfőbb kérdések. Azt gondolom, hogy a mai eszmecsere a közös, jövőbeni, sikeres együttműködés alapja az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága és az osztrák elnökség között. Szoros együttműködésre fontos, ez nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos, hogy egyenlő partnerként tekintsünk egymásra. Mint már elmondtam, mi tisztességes brókerként szeretnénk eljárni elnökként, és örülök a ránk váró fél éves feladatra. Egyrészt feltételezhetőleg én tudok még majd önökkel találkozni, és előre is köszönöm a gyümölcsöző együttműködést. Miniszterasszony, köszönjük még egyszer, hogy eljött. Biztosak vagyunk abban, hogy a mai párbeszéd után már is egyértelműen látja mindenki, hogy önök nagy barátai a kápnak és a vidéki területeknek, és Kurz kancellár úr reméljük, hogy optimistább lesz majd a költségvetés tekintetében, megfelelő nyitottságot mutat, majd hajlandó lesz emelni a KAP költségvetését, reméljük, hogy minden a legmegfelelőben alakul majd. Reméljük, hogy közösen biztosítani tudjuk majd a mezőgazdaság jövőjét. Még egyszer köszönjük, sok sikert kívánunk az elnökséghez, de előtte még jó vakációt is kívánunk.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 A következő napi rendi pontunk egy újabb eszmecsere, most az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójával fogunk beszélgetni. Nagy öröm számomra, hogy Bernhard úr, urat köszönhetem itt körünkben, okay. először is bevezeti a témát. Nagyon örülünk ennek az ülős, ülésnek, ugyanis Számos probléma merült fel. ezen igen fontos intézmény tevékenységével kapcsolatban, ezért nagyon örülünk, hogy eszmét tudunk cserélni önnel. Lehetőség lesz majd arra is, hogy az ügyvezetőigazgató úrnak kérdéseket tegyenek fel a kollégák. Tehát akkor most megadnám önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok Önöknek! Tisztelt képviselők! Osztrák-angolt beszélek, igyekszem azért érthetően fogalmazni. Köszönöm szépen ezt az meghívást. Az Agri Szakbizottsággal másodszor találkozom az EFSA számára, ez nagyon fontos és hasznos találkozó, ugyanis azt láttuk a vitából és a kérdésekből is, hogy ez a felület, ami a tudomány és a szakpolitikák kidolgozása között van, mindkettőnk figyelmét felkelti, önök, mint szakpolitikai döntéshozók, illetve mi érdeklődésünket is, mi, akik tudományos tanácsadóként tevékenykedünk. Hogyha megnézzük ezt a témát, az élelmiszerbiztonságot és az élelmezés biztonságot, akkor azt észlelhetjük, hogy a polgárok aggájai nem tudományos jelletűek, hanem érzelmiek, hogy milyen vegyi anyagok vannak az élelmiszerben, hogy hogyan befolyásolja az élelmiszer az emberek termékenységét, illetve láthatjuk a rovarok pusztulását. Amikor autóval utazunk az autópályán, akkor egyértelművé vált, hogy egyre kevesebb a rovar, egyre kevesebb szer kell megpucolnunk a szélvédőt. Hanyatlik a méhek populációja. EFSA-ként a feladatunk az, hogy tudományos, technikai, illetve szakmai választ adjunk a polgárok ilyen érzelmi jellegű aggájaira. Valószínűségi expozíciókról beszélünk, hogy mi az, ami valószínűtlenül rákkeltő, és azt látjuk, hogy van egy szakadék a polgárok elvárásai, illetve az általunk kínált megoldások között. A polgárok ugyanis azt követelik, hogy ne legyenek az élelmiszerekben maradványanyagok, vegyi anyagmentes legyen az élelmiszergyártás. Ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy teljesen biztonságos, hogy valamennyi maradék, maradványanyag legyen az élelmiszerekben. Tehát a válaszok, amelyeket mi adunk, illetve a polgárok elvárásai között van különbség. A vita két szinten zajlik, az egyik tudományos, a másik pedig politikai vita ami a tudományos szintet illeti, biztonsággal mondhatjuk, hogy az EFSA nagyon sok különböző aspektusban támogatja az Agribizottság munkáját. Néhány szempontot említenék, ahol úgy gondoljuk, hogy tudjuk támogatni az önök munkáját, mint például a növényegészségügy, amikor a kategóriák felállításáról az új kártevőkről beszélünk, akkor az EFSA nagyon sok területen tudja támogatni az agri munkáját. Ami pedig az állategészségügyet illeti, ne felejtsük el például a sertéspestit, a madárinfluenzát, illetve most már a kis rákcsálók betegsége is elérte Európát, ugyanis a migráció a háború következtében történő migráció miatt az emberek behordják Európába ezeket a betegségeket. Ami az állatjólétet illeti, az osztrák miniszterrel is előkerült ez a téma, hogy a az állatjóléti standardok esetében például a lábon szállított állatokra milyen milyen szempontok vonatkoznak, illetve akár a nyúl jóléttel kapcsolatban, és megfogalmazunk ajánlásokat. Az önök munkáját támogatjuk például az antimikrobiális rezisztencia témakörében, Stockholmban, Londonban is esett szó erről, és ne felejtsük el, hogy itt az Európai Parlamentben a méhek egészségi állapotáról se feledkezzünk meg. Támogattuk az önök munkáját, amikor egy Európai Uniós méh partnerséget hoztak létre a parlamenten az összes érdekelt félel. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy előrelépéseket tettünk, olyan adatokat gyűjtöttünk, amely amelynek köszönhetően azok a stresszfaktorokba, illetve a méhkas védelmével kapcsolatban is betekinthettünk. Ezen kívül pedig nagyon sok kihívás van természetesen. Ott van az erőforrás kihívása, az EFSA nem kap elég támogatást, elég finanszírozást, ezt ki kell mondanunk. Mindenki, aki idejön a parlamentbe, biztosan azt mondja, hogy több pénzre van szüksége, de az EFSA esetében ez különösen igaz. Például amikor a vegyi anyagokra, vegyi anyagoknak való kumulatív expozíciót illeti, ehhez mindig időre és erőforrásokra is szükség van illetve az élelmiszeripar folyamatosan innovációkat valósít meg. Ott vannak a nanotechnológiák például, vagy a szintetikus biológia. És ott van az átláthatóság problémája, kihívása, hogyan tudunk közelebb kerülni a polgárokhoz európai kockázatértékelési közösséget létrehozni. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a következő Horizont Európa programban az élelmiszerbiztonság komoly téma legyen? A bizottság által javasolt élelmiszer jogszabály felülvizsgálat az EFSA szempontjából nagyon pozitív, ugyanis ez jobb átláthatóságot, jobb kommunikációt, nagyobb egyértelműséget és nagyobb tagállami szerepvállalást jelent. Új feladatokat is jelent ez az EFSA számára, de reményeink szerint új erőforrásokat is. Ugyanakkor viszont nem fogja megoldani a tudományos munkánk krónikus alulfinanszírozását. Új pénzt valószínűleg kapunk majd az új feladatokra, de a jelenlegi alulfinanszírozottságunk problémákat nem fogja megoldani. Tehát ez a vita tudományos szintje, ami pedig a politikai szintet illeti, és ezt szeretném önöknek visszaadni társjogalkotóként. Egy szabályozási keretet kell betartanunk, ez meghatározza, hogy hogyan használhatjuk fel az ágazati adatokat, hogyan tudjuk kihasználni azokat az önkénteseket, akik segítenek nekünk, például a két lépcsős peszticid értékelés tekintetében van egy jogalkotás, egy jogszabályi keret, tehát amit tiszteletben kell tartanunk. Aztán ott van az erőforrások kerete, ahogyan elmondtam, az EFSA-t az uniós költségvetésből finanszírozzák 100%-ban. Ezt nagyon pozitívnak találom, nem kapunk semmiféle ágazati támogatást, de ez csupán 80 millió euró ez a költségvetés. Egyszerűen nem elég az európai kockázatkezelők számára végzett munkánkhoz. És ezen erőforrási kereten túl pedig van egy politikai keret, hogyan fogalmazzuk meg ezeket a kérdéseket előfordulhat, hogy hatásértékeléseket, alternatív értékeléseket nem végzünk el. Nem egyértelmű a politikai vita, és időnként a tudomány pedig olyan politikai érveléseket támogatnak, amelyeket mi magunk mazsolázásként tekintjük hogyha az EFSA által megfogalmazott tudományos eredmények kedveznek a politikai szempontnak, akkor támogatják az EFSA-t, ha nem, akkor nem. Nyilván nekünk is van házi feladatunk az átláthatóság, a bizalomépítés területén, de azt gondolom, hogy a kockázatkezelőknek, a politikusoknak is el kell végezniük a házi feladatokat. Költségvetésről van szó, szabályozási keretről van szó, kérdések megfogalmazások dolgokról, amelyeket az EFSA-nak fel tesznek. Amikor ez a két világ ütközik, tehát amikor a tudomány az értékekkel, a szakpolitikákkal ütközik, az EFSA-nak a hírnevet itt lehet módosítani vagy befolyásolni. Szeretném elmondani, hogy a tudomány korlátait tiszteletbe kell tartani, ugyanis a tudományos kommunikáció a politikai vitát nem helyettesítheti. A glifozát erre kitűnő példa. A kérésünk az lenne tehát, és ezért örülök annak, hogy itt lehetek, hogy legyen párbeszéd önökkel, a szakpolitikai döntéshozókkal, a kölcsönös elvárásainkról, reményeinkről, hogy biztonságos élelmiszert adhassunk az európai polgároknak. Azt hiszem, hogy az európai élelmiszerbiztonsági rendszer világszinten követendő modellként tekinthető, melyet önök 2002-ben a tanácsal együtt alkottak, és hozzájárult az európai mezőgazdasági élelmiszeripar sikerességéhez. Együtt kell tehát továbbfejlesztenünk ezt a rendszert. Köszönöm, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nézzük akkor most a kérdéseket, a hozzászólásokat. Eléggé szalad az idő, éppen ezért mindenkit arra kérnék, hogy egy percre korlátozza a hozzászólását. Müller asszony az első parancsoljon. Köszönöm szépen. Hú, hát az egy perc nem valami hosszú. Először is szeretnék köszönetet mondani úr úrnak, hogy ismét eljött. A legutóbbi vitában nem tudtam részt venni, amikor itt volt, nagyon örülök, hogy most itt lehetek. Ami az EFSA költségvetését illeti, a liberálisok mindig is hangsúlyozták azt, hogy az EFSA remek munkát végez, és hogy komolyabb költségvetésre lenne szüksége. A kérdésem az lenne, hogy a kockázatokra vonatkozó kommunikációt hogyan lehetne javítani. Van esetleg ezzel kapcsolatban valamilyen javaslatuk, vagy az átláthatósággal kapcsolatban? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a nyílt kommunikáció rendkívül fontos, és nem mindig könnyű ezt megvalósítani. Azt is szeretném még kérni, hogy az EFSA tanulmányairól is szóljon még néhány szót, illetve az EFSA szavahihetőségéről és a munkájáról. Beszélt a költségvetési problémákról, hogy nagyon kevés a pénz, illetve kevés az emberi erőforrás is, és egyszerűen nem tudnak megfelelő feltételek mellett minden munkát elvégezni. Erről is szeretném, hogy részletesebben hozzászóljon. Köszönöm szépen. Ami engem illet, én is nagyon örülök, hogy itt van az EFSA képviselője. Úgy gondolom, hogy az EFSA a tudományt képviseli, a parlament pedig a politikát. Az EFSA nem lehet teljes mértékben semleges ugyanakkor egy olyan időszakban, amikor, amilyet most élünk meg, pedig tudjuk, hogy a tudományos semlegesség, illetve a tudomány politikától való semlegessége nagyon fontos. Ezért mi is úgy gondoljuk, hogy az EFSA-nak politikai semlegességét mindenképpen meg kell őriznie. Most a glifozáttal kapcsolatos vitában szintén előkerült ez a kérdés, illetve a nikotinoidokra vonatkozó vitában is, de mi mindenképpen valljuk, hogy az EFSA-nak politikailag semlegesnek kell maradnia. Tudom, hogy részben olyan kérdésekről van szó, amelyekről már nagyon régóta beszélünk. Vannak olyan kérdések, amelyek már 15 éve is a napirenden voltak. Ami magukat az engedélyezéseket illeti, vannak olyan termékek, amelyek mondjuk betiltásra kerülnek az Európai Unió szintjén, és utána ezeknek az engedélyezésére mégis sor kerül bizonyos tagállamokban. Például a neonikotinoidok esetében ez történt, szeretném megkérdezni, hogy erről mi a véleménye. Köszönöm szépen! Egy kicsit fárasztónak találom azt, hogy mindig különböző tudományos érdekek érvényesülnek, van egy jó rendszerünk, ami működik, utána ezt meg kell változtatni, szerintem ez elég időigényes és fárasztó. Másodszorban pedig szeretném elmondani, hogy rengeteg alternatív megoldás van a növényvédelemre, olyan megoldások, amelyek bio megoldások, amelyek ökológus megoldások, és amelyek semmilyen kockázattal nem járnak. Tehát én úgy vélem, hogy tulajdonképpen a tudományos előrehaladás megszületett már ahhoz, hogy kiváltsuk ezeket a veszélyes növényvédelmi anyagokat, ez ön szerint is így van? Azt tudom nyilván, hogy a mindennapi ember nem sokat tud a biológiáról és a mikrobiológiáról, de mégis úgy gondolom, hogy a lehetőségek megvolnának ezeknek a növényvédőszereknek a kiváltására. Ezen kívül szeretném még megkérdezni, hogy mit tudna még pluszban elmondani az ellenőrzésekről, azon kívül, hogy most ez a rendszer van. Köszönöm szépen! Beszéltünk az imént a növényvédőszerekről, a különböző betegségekről és a tudományos álláspontról, illetve a tanulmányokról és a tanulmányok elkészítéséről. A méhek hetének kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni. Számos esemény követte a méhek hetét, ebben különböző civil szervezetek is részt vettek, és a cél az volt, hogy minél több információt összegyűjtsünk a méhekről, a méh betegségekről, és általánosságban a méhekkel kapcsolatos problémák megoldásáról. Miért nincsen folytatásuk ezeknek a programoknak, ezeknek a civil szervezeti kezdeményezéseknek? Miért van az, hogy mindig a lobby csoportok érvényesülnek, illetve hogy lehet-e tudni, hogy a különböző eseményeket milyen lobbycsoportok finanszíroznak, hogy kik állnak bizonyos események mögött? Hajbús asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell vallanom, hogy eléggé meglepőnek tartom azt, hogy beszélünk itt a különböző aggályokról, a különböző európai polgárok aggájairól, és hogy úgy tálaljuk mindezt, hogy minthogyha az európai polgárok teljesen alaptalanul aggódnának. Hát azért a glüfozátok kapcsán úgy gondolom, hogy ezek az aggályok igenis megalapozottak. és úgy gondolom, hogy érzelmi kérdésként beállítani ezeket a kérdéseket mindenképpen túlzás. Hiszen tudjuk, hogy a peszticidek kapcsán valóban nagyon komoly egészségügyi kockázatok léphetnek fel. Nem csak a glüfozátról beszélek, hanem számos esetben kiderült már, hogyha valóban a dolgok mélyére ásunk, akkor látjuk, hogy milyen komoly kockázatok vannak. Természetesen vannak eltérések a tudományos véleményekben is, de hogy az egészre rálegyinteni, és azt mondani, hogy mindez csak érzelmi kérdés, vagy mindez csak kitaláció, az azért szerintem meglehetősen veszélyes. Ezek ugyanis tudományosan bizonyított tények és tudományosan bizonyított aggályok, ezért ezekkel sokkal komolyabban kellene foglalkozni. Önök, mint az illetékes hatóság, mint az EFSA, nem fogadnak el pénzt az ipar képviselőitől, ennek örülök, de azért jó lenne, hogy az önök úgynevezett független kutatói mégiscsak honnan származnak. Köszönöm szépen az EFSA ügyvezető igazgatójának, hogy rendelkezésünkre áll. Ön azt mondta, hogy az EFSA-nak az a feladata, hogy a polgárok aggájaira tudományos válaszokat adjanak. Ebben egyet is értünk egyébként. Ön azt is mondta, hogy a felelősség elsősorban politikai jellegű, hiszen hiányoznak azok az erőforrások, amelyekkel lehetne finanszírozni, fizetni a munkatársakat, illetve képezni őket. Hiszen az innovációk annyira gyorsan kerülnek napvilágra, hogy nagyon nehéz ezekkel lépést tartani. Ami pedig az átláthatóságot illeti, én azt gondolom, hogy a felelősség teljes mértékben politikai jellegű. A glifozát esetében teljesen egyértelmű, hogy az álláspont, az EFSA álláspontjának a függetlenségével kapcsolatban kérdések merülnek fel. Hogyan lehet ezeket a kérdéseket, ezeket a kétségeket eloszlatni, hogy a jövőben függetlenül a politikai vagy nem politikai kerettől ez ne valósuljon meg, ne következzen be újra. Önök támogatják -e ezeket a megfogalmazásokat? Miért nem folyamodnak az óvatosság elvéhez. Miért nem helyezik tehát az óvatosság elvét a bizonytalanságok esetében előtérbe? Mikrofon nélküli hozzászólás. Pardon. Bienvenido, señor úr. Üdvözlöm, úr úr, itt az Agri Bizottságban. Én magam a peszticidekkel is foglalkoztam a szakbizottságban, és az a helyzet, hogy eléggé unom már azt, hogy a tudomány és a közvélemény, valamint a politika harcáról beszélünk. Tudomány nélkül nem tudunk fejlődni, előre haladni, ez az én véleményem. Ezért azt gondolom, hogy az EFSA rendszere nagyon helyén való, jól működő rendszer, és egyetértek önnel, hogy talán több költségvetési forrásra van szükségük, itt fontos szerepet játszik a politika. Az is tény, hogy olyan közvélemény alakult ki, amely bizonyos ö, sémákat elutasít, van, amikor megalapozott módon, van, amikor befolyásolt módon átláthatóságra van szükség, és azt gondolom, hogy önök jó úton haladnak, jó a rendszerünk, azon kell dolgoznunk, hogy a társadalom részéről a bizalomvesztés ne alakuljon ki. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is szeretnék hozzászólni azzal kapcsolatban, amit ön mondott, hogy az EFSA tudományos válaszokat ad az állampolgárok érzelmi aggájaira. Szerintem ez ezzel ön tulajdonképpen megsért minket, hiszen az állampolgárok nagyon jól tudják, hogy a tudósok sem semlegesek. Nagyon sokszor rengetegszer annak az érdekeire válaszolnak, akik fizetik ezeket a kutatásokat. És egyszerűen botrányos, amit láttunk újból, újra és újra a médiumokban, hogyha önök valóban semlegesek lennének, az óvatosság elvét tiszteletbe tartanák, akkor nem kellene folyamatosan termékeket visszahívni, hiszen végül mindig kiderül, hogy ezek káros termékek, a rovarok elpusztulnak, betegségek alakulnak ki, és magyarázza meg nekem, hogy önök az óvatosság elvét hogyan alkalmazzák. Elnök úrnak mikrofont, Erenc Garcia képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, ügyvezetőigazgató úr. Először is szeretném elmondani, hogy én hiszek a tudományban, a tudósoknak, ezért köszönöm azt az állítást, amelyet megfogalmazott itt a bizottságunkban. Ami a peszticid bizottságot illetve illetve az engedélyezés, növényegészségügyi anyagok engedélyezésére vonatkozó rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, azt mondanám, hogy a kölcsönös elismerés rendszere nem működik jól a tagállamok között az engedélyezést illetően. Szeretném megismerni ezzel kapcsolatos véleményét, illetve kérdezném, hogy az engedélyezési folyamat központosítása megvalósítható-e az Európai Unióban. Köszönöm. Thank, thank you very much. You started... Köszönöm szépen. Azzal kezdte Orl úr, hogy a képernyőn lévő szélvédőn lévő rovarokról beszélt. Nos, ezek a rovarok tehát fe, ráragadnak a szélvédőre most, viszont aerodinamikusak a szélvédők, és ezért ezek a rovarok átrepülnek a, az autó felett. Hát amikor én élelmiszer biztonságról beszélek, a legtöbb képviselő, általában a baloldalról, növényvédőszerekről beszél, peszticidről. Az elmúlt kilenc évben, mióta itt vagyok, nem volt semmilyen anyag a növényvédőszerekről kapcsolatban. Két nagyon komoly élelmiszerbiztonsági eset volt. Az egyik, amikor legalább 30-an haltak meg Németországban, mert bio öm, babcsirákat fogyasztottak, és remélem, hogy ez ilyen soha nem lesz. A másik pedig, hogy lóhúst etetek, miközben azt mondták, hogy az marhahús. Ezen két botránynak semmi köze nem volt a növényvédőszerekhez. Flanagan képviselő. Szerintem vagy naívak vagyunk, vagy magunknak is hazudunk, amikor azt gondoljuk, hogy bármilyen szakma mindenféle gyanúsítgatás felett találhatná magát, és a tudomány is ide tartozik. volt egy olyan gyógyszer, amelyről azt mondták, hogy az biztonságos, a dohányról is azt mondták, a nikotinról is, hogy ez biztonságos, ez egyszerűen felháborító és nevetséges, mert kiderült, mert rengetegen haltak meg, én rokonaim is közöttük. Azt mondtuk nekik, hogy ez biztonságos. Tehát egyszerűen az, hogy a a tudósokat semmiben mellett vádolni. Nem, hát ilyen nincsen senki sem olyan, hogy ne lehessen feltételezni róla, hogy hibáz. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit elmondott, az az, hogy alulfinanszírozott a szervezetük. Ön szerint jelenleg 80 eh, millió eurót kapnak a további finanszírozásból. Mit szeretnének tenni? Mi lenne a végső célja, hogy mi azért küzdjünk önökkel? Kedenbach képviselő. Ja, auch von meiner Seite erst Először is szeretnék köszönetet mondani én is, hogy ismét készen áll arra, hogy itt a szakbizottságunkban az eszmecserét lefolytassuk önnel. A bevezetőjében mondott valami fontosat, hogy az egyik a politikai ö, értékelés, a másik a tudományos. Én politikusként, az európai szavazók szószólójaként úgy gondolom, hogy a választók értelmében fontos, hogy tudományos alapú információt kapjunk. És természetesen elsősorban ez a tanulmányokon, az önök felismerésein keresztül történik. És közösen kell arra odafigyelnünk, hogy ezen tudományos alapok, amelyek itt hozzájárulnak a parlamentben is, a vélemény kialakításához és a döntés meghozatalához, a lehető legátláthatóbbak legyenek és ezért nagy érdeklődéssel várjuk az új javaslatukat az élelmiszer joganyaggal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ö, tudniuk kell azt, hogy polgárokkal dolgoznak, és ők is felvilágosítást kérnek. Könnyű elintézni azt, hogy itt hisztéria van a közvéleményben, és hogy a tudomány ezt nem igazolja. Mindig fontos számomra az a kérdés, hogy mit akarunk elérni. Hogyha egy feladat az az, hogy tudományos keretet adjunk valaminek, az nem azt jelenti, hogy minden kockázatot le tudunk fedni. Volt egy nagyon érdekes tanulmány az egyik szakbizottságban, ahol azt láttuk, hogy nem maga a glifozát az, ami probléma, hanem nagyon gyakran a további anyaggal való közös fellépés, de ezt nem vizsgálják, mert nincsen ehhez eszköz. És ezért kérném, hogy amikor egymással kommunikálunk, akkor nem mondjuk azt, hogy az egyik fél az, aki az igazságot kimondta, a másik pedig hisztérikus. Közösen kell azon dolgozni, hogy a polgárok elvárásait ezzel kapcsolatban az EFSA-ban, az ügynökségekben és a megállapodásokban is úgy eljárni, hogy hogyha van egy megalapozott gyanú, akkor azt ne el azzal, hogy mi mindent jól teszünk a törvényes előírások keretein belül. Mikrofont az elnök úrnak. Pan poseł Dorfman. Ja, danke. Dorfan képviselő, a Környezetvédelmi Szakbizottság nevéből. Köszönöm, nagyon érdekes ez a vita. Ma délután az az érzésem, hogy nagyjából egy helyzetben vagyunk, a politikusok és a tudósok, és minnyáján félünk a fake news-tól, amely egyre inkább terjedőben van az új digitális médiákon. És vannak, akik Mm, hogyha a fake news érinti őket politikusként, akkor nagyon szorgalmasan járnak el, ami a tudományos fake newsokat illeti. Lenne egy konkrét kérdésem, Olaszországból jöttem, önök ott dolgoznak. Van egy nagyon érdekes példám Olaszországból, a Xilala fastidiózával kapcsolatban, amelyről ő is beszél, ön is beszélt. Állítólag a politikusok azt mondták, hogy nincs is ez a kártevő, Egyszerűen a növényvédőszert árusító cégek próbálják ezt a hírt terjeszteni. Hát ez, ez badalság. Amikor egyetemen fake newsról beszélünk, és közben mondjuk, hogyha a fasztidiózát megnézzük, egész Olaszországban, Európában már ez elterjedt, ez egy katasztrófa, és nem lehet megfelelően lépni, akkor azt gondolom, hogy itt egyszerűen ez büntetőjogi eljárás hatája alá tartozik. Dziękuję bardzo. Mikrofon kérnénk a hozzászóláshoz. Oké. Okay. Dziękuję bardzo. Wspomniał pan, panie dyrektorze, o problemie... Köszönöm szépen. Említette az afrikai sertéspestést, és hogy egyre inkább felmerül a járvány kitörésének veszélye, nem csak a gazdálkodók számára jelent ez nagy problémát, hanem az élelmiszergyártók számára egyaránt, és óriási félelmet aggályt okoz a polgárok körében. De a legnagyobb áldozatai ennek az egész helyzetnek maguk a gazdálkodók, ugyanis saját létezésük forog kockán vállalkozások fennmaradása. Azt hiszem, hogy olyan Európai Uniós programra van szükségünk, amelyet az EU finanszíroz, mondjuk a biobiztonsági szint tekintetében. Az én hazámban a gazdaságok, amelyeket a sertéspest is érintett, kompenzációs támogatást kaptak. E, tudi z moje strani e, prisrčen pozdrav na tej seji. Mislim, da rabimo zelo... Jó napot kívánok, és üdvözlöm Önt a mai ülésünkön. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megvitatni ezeket a kérdéseket, ugyanis amikor a peszticidekről beszélünk, illetve a peszticidek használatáról, arról kezdünk el beszélni, hogy kikinek hisz. A kérdés az, hogy van-e erről az egészről elegendő információnk, és biztos vagyok abban, hogy ezek a kérdések a beszélgetésünk után újra felmerülnek, de azért mégiscsak van elettünk egy bizonyos dilemma. Nekem személy szerint is van egy dilemmám, politikus vagyok, a szakbizottság tagja, és nagyon fontos témákban hozunk döntéseket, amelyek befolyásolják az emberek életét és egészségét. Ugyanakkor viszont gyümölcstermesztő is vagyok, és az elmúlt 30 évben én magam is használtam peszticideket, például glifozátot. Ugyanakkor fogyasztó is vagyok. Ezt az élelmiszert fogyasztom. A kérdésem tehát az, hogy ön Mit tudna mondani nekem és más európai polgároknak, akik az élelmiszert fogyasztjuk, biztonságban vagyunk-e vagy sem? Az EFSA által megfogalmazott szabályok valóban biztonságosak és megalapozottak? Ja, vielen Dank Köszönöm szépen. Örülünk annak, hogy létezik az önök ügynöksége, és hogy ön személy szerint is létezik persze, de az EFSA-ra is gondolok ebben. az egész um, folyamat elején a környezetvédelmi szakbizottságban végzett munkája miatt csak megnőtt a tiszteletem ön iránt. Azt gondolom, hogy ami az önök eredményeit illeti, szeretném, hogyha erről nagyon kommunikatívan járna el, és ezt még inkább megtenni, megerősíteni. Ami az önök eredményeinek a politikai vizsgálatát, értékelését illeti, ez nagyon fontos, de ami a glifozátot és a neonikotinoidokat illeti, személy szerint nekem ez jobban tetszene, de akik, azon kollégák, akik azt mondják, hogy az EFSA semmilyen jót nem tesz, aztán végig a neonikotinokkal kapcsolatban mégiscsak az EFSA-t követik, hát azt gondolom, hogy itt meg kell nézni az eredményeket, ezeket értékelni kell, és örülni kell annak, hogy létezik az EFSA, és kérem, hogy egyértelműben kommunikáljanak. A kérdésem az, mit tehetünk mi többet, hol van szükségük a politikusok támogatására, hogyan lehet így javítani az önök munkáján, ami a tényeket illeti, azért, hogy mi is utána a döntéseinket arra alapozhassuk. Köszönöm. Ha megengedik, akkor feltennék én is egy kérdést. Kalinowski úr beszélt egy témáról. Tudunk arról, hogy milyen veszély fenyegetés leselkedik Európára. Itt egyes országok is érintettek, de azt gondolom, hogy távolabbról kell erre a kérdésre tekinteni az Európai Unió és a tagállamok. Ra egyfajta járvány veselkedik, és sertéspestisről van szó, hogyha vannak megfelelő eszközök, akkor a fogyasztók, erre reagálnak, és azt gondolom, hogy nyomon kell követni ezt a kérdést. Nem megfelelőek az ellenőrzések ezen területen. Nem hiszem, hogy megfelelően felkészültünk az ilyen veszélyekre. A második probléma a vadállatok kérdése. Mindnyáján szeretjük az állatokat, de egy adott környezetben csak egy bizonyos számú állat megengedhető. Egyensúlyt kell, kell fenntartani a különböző fajok között. És hogyha nincs meg ez az egyensúly, például a vaddisznók bemennek a városközpontba, hogyha a vízinfrastruktúrát a hódok károsítják, ez mindennek a jele. És mindenképpen oda kell erre figyelnünk, hiszen végső soron a gazdák fizetik meg ennek az árát. Végül pedig mindenképpen több pénzre lenne szükség a kutatásra, a Horizont programra. Hogan biztos úrnak köszönhetően plusz 10 milliárd euró áll rendelkezésre az élelmiszer kutatásokra és egyéb területeken. Tehát lehetséges az, hogy a tudománynak kellene ezzel foglalkoznia. Hiszen van úgy, hogy a kutatása múltal múlttal foglalkozik a helyet, hogy a jövőre koncentrálna. Nem sok idő maradt a kérdések megválaszolására. Yeah, thank you very... 10 percet adok. Already. I'm not surprised. Köszönöm szépen, nem vagyok meglepve, hát tudom, hogy hogy működnek itt a dolgok. Megértem én, hogy csak 10 percen van rendkívül átfogó válaszokra. Na most, amikor arról beszéltem, hogy az emberek érzelmei hogyan érvényesülnek. Én úgy gondolom, hogy emellett természetesen megvannak a racionális okok is. Tehát az emberek aggódnak, én úgy gondolom, hogy ez teljesen normális, ez teljesen emberi, és ezzel is foglalkoznunk kell. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne rejlene emögött némi racionalitás tehát az érzelmek csak emellett jelennek meg, és ez a politikai dinamikát szerintem sokszor még jobban is befolyásolja, mint maguk a tudományos tények. Ezt szeretném már a hozzászólásom elején leszögezni. Többen is utaltak arra, hogy van-e elég független szakértő az EFSA oldalán. Hát egy teljesen független szakértő, szerintem ez nem létezik, soha nem is létezett ez a fogalom, ugyanis itt csak egyfajta relatív függetlenségről beszélhetünk bármely kutató vagy bármelyik emberi lény nevében. Nem is az a lényeg, hogy találjunk egy független szakértőt, hanem hogy találjunk valakit, akinek megvan a szaktudása, ugyanakkor ez nem áll semmilyen konfliktusban azzal a kérdéssel, amit ő vizsgál. Tehát a lojalitás megmarad. Valaki például lojálisnak mutatkozhat egy kutatási alap irányába, egy téma irányába, és nekünk ezeket a személyeket kell megtalálnunk. Természetesen rendkívül összetett, összeférhetetlenségi rendszerben választjuk ki az EFSA szakértőit, és így foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, mint például a kumulatív peszticideknek való kitettség. Ezek összetett kérdések, az ilyen kumulatív összehasonlítások és kutatások rendkívül bonyolultak. Az EFSA egyébként vezető szerepet játszik ezeknek a vizsgálatában. Például, hogy a központi idegrendszerre vagy a pajzsmirigyre milyen kihatással van, méghozzá milyen kumulatív kihatással vannak a peszticidek maradékanyagai és hát, hogy mit tennénk, hogyha több pénzünk lenne? Na most, ha több pénzünk lenne, akkor több adatot tudnánk begyűjteni, újabb módszereket tudnánk kifejleszteni, például az endokrin rendszert zavaró tényezőkről, és akkor sokkal több lehetőségünk lenne, hogy megtaláljuk azokat a tudományos válaszokat, amelyekre szükségünk van. Ezt tennénk, hogyha több pénzünk lenne. A jó laboratóriumi gyakorlatok is megjelentek egy hozzászólásban, ez az OECD rendszere, és természetesen megpróbáljuk a protokollban szereplő normákat mi is betartani. Ezek 30 évre vonatkoznak. Ezek nem feltétlenül magas szintű normák, de mindenképpen fontosak számunkra ezek a normák, hiszen mi is kockázatkezeléssel és kockázatértékeléssel foglalkozunk, például konkrétan a növényvédőszerek esetében az óvatosság elvét is többen megemlítették, hogy miért nem alkalmazzuk az óvatosság elvét. Na most itt egyértelművé kell tennem valamit. Itt van a kockázatelemzés, és a kockázatelemzésnél nem lehet az óvatosság elvét alkalmazni. Tanácsot adhatunk, de mindig vannak ismeretlen elemek, mindig van egy kiszámíthatatlan rész. Itt ezután a politikai döntéseket meg kell hozni. Nyilván önök, amikor döntést hoznak, önök is egy megállapítanak egy bizonyos elfogadható kockázatot. Az adatok önmagukban nem elégségesek, és amikor kockázatkezelésről beszélünk, akkor egyszerűen nem hivatkozhatunk az óvatosság elvére. Nagyon sok minden elhangzott a kommunikáció kapcsán is. Vajon mit tehetnénk együtt annak érdekében, hogy jobban kommunikáljunk? Ez rendkívül fontos kérdés, és a 178-as módosító is erre vonatkozik a bizottság kapcsán, hogy itt vannak a kockázatkezelők, itt vannak a kockázatot vizsgáló szakértők és kutatók, és fontos lenne, hogy ők egy nyelvet beszéljenek, legalábbis a válságos időszakokban, különben csak összezavarják a fogyasztókat. Szeretnék válaszolni arra a kérdésre is, amely a tudomány arroganciájára vonatkozik, mint hogyha mi tudnánk az igazságot. Nem erről van szó. A tudomány valamennyire megpróbálja megközelíteni az igazságot, de nem tudja az igazságot, és természetesen minden tudományban, tudományos elméletben benne van az, hogy másnap megdől. Ez vonatkozik a nikotinra, önök is mondták, természetesen a proteinak kapcsán is bármi kiderülhet, és amely tudással mondjuk 85-ben rendelkeztünk, teljes mértékben elképzelhetetlen volt, hogy eljussunk arra a szintre, ahol most vagyunk és olyan elméletek, amelyek úgy tűnt, hogy egyáltalán nem állják meg a helyüket, később még Nobel-díjat is kaphattak. Tehát nekünk folyamatosan változnunk kell, változtatnunk kell, elvégezzük a kutatást a legjobb tudásunk szerint, és utána önök döntik el, hogy vállalják-e a kockázatot, vagy sem itt van az önök szakbizottsága, fontos, hogy együttműködjenek az EFSA-val, és fontos, hogy létrehozzuk a legjobb rendeleteket. Természetesen itt is most a refit eljárás alatt vagyunk, de hogy megszületnek majd a végleges eljárások, reméljük, hogy le tudjuk zárni majd a refitet, és megtaláljuk a megfelelő bizottságot is, és el lehet majd fogadni az új rendszert mindenféle kételkedés nélkül. Dorfman úr beszélt a Xilelláról és az olaszországi helyzetről. Hát az olasz hatóságok nem mindig reagáltak elég gyorsan. Hogyha ugyanezt történt volna mondjuk egy állatbetegség esetén, akkor elég nagy slamasztikában lennénk, de hát nem én vagyok a megfelelő személy arra, hogy ítélkezzem e fölött. Nyilván az állatok esetében veszélyesebbek ezek a betegségek, mint egy növény esetében, sokkal gyorsabban terjednek az állatok esetében, ezért az EFSA folyamatosan dolgozik ezeken a kezelési és kockázat megítélési módszereken. Volt egy általános kérdés, hogy biztonságos-e az az élelmiszer, amit megeszünk. Hát, hogyha megnézzük az európai élelmiszerbiztonsági helyzetet, akkor büszkék lehetünk erre. Természetesen nem ülhetünk a babérjainkon, de ami a betegségeket illeti, a betegségek kitörését, a fertőzöttségeket illeti, sohasem nyugodhatunk bele az eredményeinkbe, sem a kockázat értékelők, sem a kockázat kezelők, de mégiscsak azért egy kielégítő helyzethez jutottunk el itt az Európai Unióban, és nagyon sokan a világ más pontjain célként tűzték ki azt a minőségi szintet, amit mi már elértünk. És aztán itt van az alakárt válogatás lehetősége. Én nem arról szeretném önöket meggyőzni, hogy nekünk van igazunk, arról sem akarom őket meggyőzni, hogy amit az EFSA tesz, az mindig a lehetséges legjobb megoldás. Amit mi szeretnénk elérni az az, hogy egy olyan helyzethez jussunk el, hogy bár politikailag számomra nem üdvös az, amit az EFSA mondott, de bízom az eredményben. Tehát Hazling úr el tudja képzelni, hogy egy olyan eredmény, ami önnek politikailag nem kellemes, mégiscsak elfogadható legyen, mert ön megbízik az EFSA-ban, az EFSA módszereiben, az EFSA embereiben és az EFSA adataiban? Az EFSA azért jött létre, hogy a közjavat szolgálja. Az EFSA-nak semmilyen más érdeke nincsen. 450-en vagyunk, és a közjót szolgáljuk. Semmi más nem fontosabb számunkra, és reméljük, hogy ehhez a közjóhoz még jobban hozzájárulhatunk a jövőben, esetleg egy kicsit több anyagi forrással rendelkezvén. Köszönöm. Köszönöm szépen, így az elnök Hölgyeim és uraim! Eh, mivel már a kalapács a kedemben volt, az ügyvezető igazgató úr az én kérdésemre pont nem válaszolt, de így mennek a dolgok, úgyhogy köszönöm szépen önnek. Ez az a téma, amelyre vissza is térünk, ugyanis az eh, EFSA szakterületeiről fogunk majd beszélgetni még a fogyasztók egészsége tekintetében. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Kellemes nyaralást kívánunk önnek, jó pihenést, és a nyári szünet után újra találkozunk. Most pedig a hatos ponthoz térünk át, a normák kölcsönösségének értékelése. Ez egy olyan előadás, amelyet Annalisa Zezza fog tartani, aki Olaszországból érkezett. Council for Agricultural Research and Economics, illetve Jó Winnen úr a CEPS részéről, Belgiumból, illetve a Milánói Egyetem képviseletében is érkezett egy szakértőnk. Ezt a tanulmányt kérésünkre készítették el, a mi felkérésünkre, ezt a B szakpolitikai igazgatóság, illetve politikai főosztály eh, kezdeményezte, az externáliákról fogunk beszélni, arról, hogy mennyire fontosak ezek, illetve bizonyos elvek alkalmazása a kereskedelem terén, a kölcsönösség, a normák kölcsönössége hogyan működik, hiszen a globális piacon működünk, és a megállapított szabályok, a kidolgozott szabályok ezen a piacon kerültek bevezetésre. Ugyanis cselekvés hatás és kölcsönhatás helyzetéről beszélhetünk, a szabályokat egységesebbé kell tenni a jogszabályok tekintetében, de a szabályok a normák tekintetében egyáltalán, hiszen ez megkönnyíti a kereskedelmet, de hosszú távú folyamatról beszélünk ebben az esetben. És ahogyan tudják, a protekcionizmus olyan téma, amit néhány ország esetében már egyre erősödötten tapasztalunk. Kiegészítő vámok bevezetésére került sor. Tehát ezzel nem fenyegetnek minket, hanem Trump elnök már be is vezette. Úgyhogy a vendégeinknek 20 perc áll rendelkezésükre. Kérem, hogy osszák meg ezt az időt önök között. Professzor úr már többször is eh, elérkezett hozzánk, többször meghívtuk, ön dönti el akkor, hogy ki fog beszélni először, illetve hogyan osztják meg ezt az időt. Köszönöm szépen. Ennek akkor mielőtt megkezdeném, szeretném elmondani, hogy az Agri Szakbizottságnak szeretném megköszönni először is, hogy meghívtak ide, és hogy ismertessük a tanulmányt. Nagyon röviden a következő módon szerveztük meg ezt az előadást. A kutatócsapatról szeretnék beszámolni a jelentés felépítéséről, hogy mi volt a célunk ezzel a tanulmányjal, és Joss Winner kollégám fog majd a háttérről beszélni, és egészen konkrét esettanulmányokra is igyekszünk kitérni majd illetve a végén levonjuk a következtetéseket, és megnézzük, hogy a jövőben mit érhetünk el. Tehát a kutatócsapatot vizsgáljuk meg először is. Négy különböző intézmény alkotta ezt a csapatot. Az olasz mezőgazdasági kutatási tanács, én onnan érkeztem, a CEPS, tehát a szakpolitikai tanulmányok központja, onnan Josvinen érkezett, a Milánói Egyetem a környezetvédelmi szakpolitikai tanulmányok Alessandro Alper érkezett, és az INRA, tehát az francia agronómiai kutatóintézmény is képviselteti magát. A jelentés négy részből áll, először a bevezetésből, ahol megvizsgáljuk, hogy milyen trendek alakultak ki a normák kölcsönösségének elérése terén, illetve utána a második pontban megvizsgáljuk, hogy milyen szintű harmonizáció, kölcsönös elismerés, kölcsönösség alakult ki, illetve hogy ezek a szabványok milyen hatást értek el, különösen a fejlődő országokat illetően. Ezen kívül pedig megvizsgáltuk azt is, hogy az Európai Uniós kereskedelmi megállapodásokban a kölcsönösség szintje milyen, különböző kvantitatív és kvalitatív esettanulmányok alapján. Ezt a kutatást kifejezetten a jelentéshez készítettük, aztán következnek a következtetések és az ajánlások. Mi volt tehát ennek a tanulmánynak a célja? Nos, az, hogy kvalitatív és kvantitatív értékelést végezzünk a kölcsönösség elvének alkalmazásáról. Különböző szabványok léteznek, amelyeknek a célja, hogy a közegészséget, a környezetet védjék, az állatjólétet az ezekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzanak, olyan kérdések, olyan témák ezek, amelyek nagyon fontosak a civil társadalom számára is, de vannak egyéb okok is, amelyek miatt ezek a szabványok nagyon nehezen harmonizálhatók az egyes országok között. És nem gondoljuk, hogy az Európai Unió vagy a tagállamok sokat tehetnének azért, hogy fokozzák a kölcsönösség szintjét. Van egy olyan szerep, amelyet az Európai Unió globális szinten játszhat, betölthet, ez azonban egyáltalán nem kérdőjelezheti meg az Európai Uniós eh, élelmiszerbiztonsági szabványok színvonalát. Jussz Finen fog következni, majd pedig következnek az esettanulmányok és a következtetések. Köszönöm szépen! Tehát a lényeg az, hogy különböző fogalmi kérdésekkel kell kezdenünk, és először is azzal, hogy a szabványok gyakorlatilag a kereskedelemben nagyon fontos szerepet töltenek be. A 90-es években például a kereskedelem témája elsősorban a vámokhoz kapcsolódott, hogy különböző importkótákat hogyan lehetne csökkenteni, és a kereskedelem korlátozást hogyan számolhatjuk fel. Ennek következtében az elmúlt 25 évben sok kereskedelmi megállapodás jött létre, önök valószínűleg ezekre nagyon jól emlékeznek. Ma Mára azonban ezek az elemek a kereskedelem terén sokkal kevésbé fontosak. Jól lehet az Atlanti-óceán túlpartján már vannak olyan lépések, amelyek ezen intézkedések újbóli bevezetésére összpontosulnak. Ma viszont sokkal inkább a szabványok harmonizációjáról és a szabályozási megfelelésről beszélgetünk. A szabványok a kereskedelemnek a kezdete óta léteznek, például az Ótestamentumban is vannak olyan utalások, amelyek eh, például azt eh, állapították meg, hogy a tejet nem szabad felvizezni. Ezek pedig eh, az aszimmetrikus információt kell elke, igyekeztek elkerülni, illetve a negatív externáliákat, tehát olyan nem kívánatos mellékhatásokat, amelyek az egyes kereskedés tárgyát képező termékeket érinthetik. Ed az egyes ágazatokban eltérő érdekek voltak, ezért nagyon nehéz volt ezeket a szempontokat vizsgálni, és szeretnék először is a szabványok gazdaságtanáról szólni, és politikájáról, ezeket nagyon nehéz egyébként külön választani, ez koncepcionális szempontból is fontos, egyértelmű előnyökkel is járhat. Nagyon eltérnek ezek a hagyományos kereskedelmi eszközökről, nagyon sokan úgy gondolják például, hogy az alacsony vám az mindenki számára jó. Ezek a dolgok a társadalom számára nagyon jók lehetnek, ugyanakkor torzíthatják a kereskedelmet, és hogyha az empirikumhoz, az elemzésekhez térünk vissza, akkor a kereskedelemből származó költségeket és hasznot nagyon nehezen tudjuk értékelni, hiszen vannak olyan vámok, de nagyon kevés, ami nagyon konkrétan meg tudja ragadni ezeket az értékeket, és a harmonizáció pedig még bonyolultabb. Ezért tartjuk fontosnak az esettanulmányokat, ugyanis ezekre nagyon nagy szükség van gyakorlatilag minden egyes problémánál, hogy részletesen megvizsgálhassuk azokat. Az egyik téma, amit említettem már a kereskedelemre gyakorolt hatás tekintetében, illetve röviden említeném például a a fejlesztése gyakorolt hatás. Vannak olyan fejlődő országok, amelyekben az EU vezette be, követelte meg ezeket a szabványokat, vannak olyan kiskereskedői hálózatok, amelyek előírják ezek betartását a gazdálkodók számára. Ezért a tanulmányok, amelyek ezek ezzel a témával foglalkoznak, azt mutatják, hogy a mezőgazdasági kistermelők nagyon nehezen tudnak megfelelni ezeknek a szabványoknak és részt venni a piacon. Ez pedig, hogyha az UTP-kre vonatkozó vitát említjük, illetve azt, hogy hogyan szerveződik az értéklánca, hogy a kiskereskedők, az élelmiszerfeldolgozók, a gazdálkodókkal milyen kapcsolatban vannak, ez is meghatározza. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezeket a dolgokat észben tartani, és azt látjuk ezen számok alapján, hogy mennyire fontosak ezek az SPS bejelentések, amelyeket a WTO-hoz nyújtottak be. Tehát amikor az országok különböző szabványokat vezetnek be, a WTO-nak ezt be kell jelenteni, hogy bevezették ezeket a szabványokat. Hogyha megnézzék a 2000-es évet, ott egy hatalmas ugrás volt, gyakorlatilag azóta exponenciális növekedés tapasztalható. A 2000 nem véletlen egyébként, ugyanis ekkor jött létre, nagyon sokat megváltoztatott az Európai Élelmiszerbiztonsági Rendelet, létrejött például az EFSA, úgyhogy ez nagyon komoly globális változásokat eredményezett. És azt is látjuk, hogy a közelmúltban nem csupán az Egyesült Államok, hanem legfőképp a gazdag országok azok, amelyek egyre több szabványt bevezetnek, ugyanakkor viszont a feltörekvő és a fejlődő országokban is tapasztalható ez. Tehát a WTO-SPS bizottság egy olyan eljárással rendelkezik, ahol az országok panaszt nyújthatnak be ezen szabványok bevezetésével vagy végrehajtásával kapcsolatban, és kimondhatják, hogy ezek a szabványok protekcionisták, vagy a végrehajtás szabályozások túlságosan bürokratikus, és nagyon akadályozza a tevékenységünket. A jelentés egyik részében például részletesen vizsgáltuk ezeket a nagyon specifikus kereskedelmi aggályokat, tehát a panaszokat. A következő díján mutatom majd egyébként ezt a táblázatot. Itt a bal oldalt azt látjuk, hogy az SPS intézkedésekkel kapcsolatban milyen panaszokat nyújtottak be az országokkal szemben, a jobb oldalt pedig a panaszokat benyújtó országokat. Láthatjuk, az EU az első helyen van, tehát a legaktívabb ország a panaszok benyújtásában, ugyanakkor viszont az a régió az, amely ellen a legtöbb panasz benyújtják. Az USA mindkét eh, felsorolásnál a második helyen van, Kína pedig a negyedik helyen. Nagyon kevés a fejlődő ország, ezzel kapcsolatban lehetnek feltételezéseink. Van egy olyan terület, ahol azért jó hírekkel szolgálhatok. Az EU által benyújtott panaszoknak mintegy 50%-át kezelték, ez eléggé sikeresnek tekinthető, és professzor Szedze, fog, Szedze professzor asszony fog beszélni arról, hogy a panaszok természete amit az EU nyújtott be, és amit az EU ellen nyújtottak be, eléggé eltér egymástól. Yes. Igen, köszönöm. Itt láthatják a fő panaszokat, amelyeket az EU ellenében nyújtottak be. Vannak, amelyeket nagyon nehéz megoldani, mivel egészen más megközelítést tükröznek a dolgok kérdésében. Például a peszticid korlátozások, növényegészségügy kérdésében egy adott ország, egy Európai Uniós tagállam szeretné megvédeni magát egy bizonyos betegség terjedésétől. Itt dél-afrikai exportokról van szó, ezek rendkívül hosszantartó tárgyalások, amiről itt szó van. Aztán, ami a tanúsítványok, ellenőrzések és címkézés kérdését illeti, az EU-t azzal vádolják, hogy korlátozzák az új, például egzotikus élelmiszerek kereskedelmét, vagy a génmódosított élelmiszerek kereskedelmét. És azzal vádolják, hogy olyan anyagokat hogy korlátozza bizonyos anyagok és eljárások használatát, például az antimikrobiális kezelést az Egyesült Államok kapcsán. Ami a zoonóziszt illeti, miután megoldanak egy zoonóziszt, utána persze megoldásra kerül maga a panasz is. Itt azt láthatják, hogy hogyan oszlanak el az egyes kérdések 1995-től mostanáig. Az élelmiszerbiztonság és az állategészségügy a legfontosabb részek, aztán a növényegészségügy és egyéb területek. Ide tartoznak például a bürokratikus eljárások, ellenőrzések, címkézés. Nyolc esettanulmányt választottunk ki a 1-től 8-ig, ezeket gyorsan megmutatjuk most. Vannak két mennyiségi és a többi pedig minőségi jellegű értékelés. Ami a vámokat illeti, amikor szabványokról beszélünk, esetenként kell megvizsgálni a felvetett kérdéseket, hiszen nagyon nagy különbségek vannak az egyes esetek között. Végső soron így lehet közös következtetésekre jutni. Az első eset az EU kontra Egyesült Államok, Egyesült Államok kontra EU kérdésre vonatkozik bizonyos hús és tejtermékekre. Az EU és az Egyesült Államok ugyanannyi növényegészségügyi szabványt alkalmaz, kb. 2000-et minden egyes ö, kategóriában, de a, ezen szabványok felépítése eléggé más. Nagyobb aszimmetriát találtunk a teipari termékek tekintetében. Konkrét kereskedelmi aggályokat elemeztünk, és azt láttuk, hogy az EU jelentéstétele leginkább tanúsítványokra, nyomon követhetőségi követelményekre vonatkozik, valamint nagyon fontos kérdésekre, például hormonhasználat, növekedési hormonhasználat, és a sertéstenyésztésben bizonyos termékek használata, valamint a patogén csökkentési kezelés használata a szárnyasok tekintetében. A tejben a szomatikus cellák számát számolják. Az Egyesült Államok szerint ez nem biztonsági, csak minőségi kérdés, ezért nem fogadja el azt, hogy ez tisztességes szabvány lenne, tisztességtelen szabványnak minősíti az Egyesült Államok. Ami az Európai Unió aggájait illeti az amerikai szabványokkal kapcsolatban, ezek leginkább korlátozásokra vonatkoznak a BSA betegséggel kapcsolatban. A kergemarhakorral kapcsolatban. Az Európai Uniós exportok bizonyos országok felé ez a következő eset, ahol a zoonózis veszélye merül fel. Mexikóval az Európai Uniók szabadkereskedelmi megállapodása van, viszont betiltották az európai sertés exportot a sertéspestis miatt. Nos, itt azt láthattuk az eredményekből, hogy rendkívül lassú az eljárás, nem eléggé átlátható, és az eljárás vagy eljárások költségei, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy egy exportőr listára felkerüljön valaki, rendkívül költséges a termelő számára. Az ellenőrzéseket tehát minden egyes európai létesítményre áthárítják. A zónózissal kapcsolatban Dél-Koreát is megemlíthetjük. Dél-Koreával is van az Európai Uniónak szabadkereskedelmi megállapodása. Itt a kergemarhakorral kapcsolatban vizsgáltuk a helyzetet. A probléma kettős. Egyrészt az európai marhahús imidzse nem megfelelő a kergemarhakor után, hogyha a versenytársakhoz, Ausztráliához vagy Új-Zélandhoz hasonlítjuk az Európai Uniót a dél-koreai fogyasztók szemében. Ugyanakkor probléma az is, hogy Dél-Korea hogyan kezeli az élőállat betegséget, hiszen a marhahús termelők felépése miatt megnőtt a marhahús fogyasztás. A szárnyasokkal kapcsolatban A dárinfluenzával kapcsolatban az Egyesült Államokban merültek fel kihívások. Nos, egy közös pontot találhatunk ezen három esettanulmányban, azt, hogy ezen országok, mint sok más ország, nem ismeri el a regionalizáció elvét, amelyet a WTO meghatároz, előír. Tehát nem állítják le egyik országból vagy tagállamból az importot, nem egy tagállamból állítják le az importot, hanem az egész Európai Unióból. Van egy másik kérdés, ami a regionalizáció elvéhez kapcsolódik, például Mexikóval kapcsolatban, az az, hogy a tagállamoknak kell tárgyalniuk saját maguknak. Mexikó esetében a tilalmat visszavonták Dániával kapcsolatban, és ami a feldolgozott húsipari termékeket illeti Olaszország és Spanyolország tekintetében, de a többi országban nem tették ezt meg. Nos, ebből mi levontunk következtetéseket. Aztán, ami a zöldség és gyümölcs termékeket illeti, Brazília, India, Fülöp-szigetek. Ezek olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban az Európai Unió az importkorlátozásokat vádolja edett országokban, az EU-s termékekre kivetett korlátozásokról van itt szó. ami az ellenőrzéseket illeti, nagyon nehéz a termelőnek ezt nyomon követni, megérteni, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni. Nagyon nehezen átlátható ez. Úgyhogy egyértelmű, hogy nagy szükség lenne arra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. Az Európai Uniónak van egy irányelve, amelyben az összes eljárás le van fektetve. Ezen országokban több intézmény, több szabályozást alkalmaznak, ezt nem fordították le, nem lehet interneten letölteni, különösen ami a romlandó zöldség és gyümölcs termékeket illeti, rendkívül költséges lehet nyomon követni ezeket. Indiával kapcsolatban van egy további korlátozás, előírják például azt, hogy metilbromiddal kezeljék a terméket, ez más országokban be van tiltva a zöldséggyümölcs termékekre vonatkozóan. Tehát az Európai Nos Esport szempontjából ez egy jó, érdekes piac lehetne, de ez egy régóta fennálló probléma. Több tárgyalási forduló után sikerült elérni azt, hogy más permetezőszert használhassanak, olyanokat, amelyek rendkívül hatásosak, ugyanannyira, mint a metilbromid kezelés lenne. Még folytatódnak ezzel kapcsolatban a tárgyalások. De van még egy másik nagyon érdekes eset az oliva szabványokkal kapcsolatban. Ami a technikai jellegű tárgyalásokat illeti, az oliva világszervezetben sikerült megállapodni a szabványokról, és erre még visszatérek a továbbiakban. Végül volt egy mennyiségi esettanulmány a maximális reziduális szintről, a peszticidek szintjéről, ahol azt látjuk, hogy sikerült bizonyos előrelépéseket elérni. Az Európai Unió szabályozza, hogy az egyes termékekben milyen peszticid maradvány elfogadott. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat és az Egyesült Államok szabványait alkalmazó országokat, nagyon sok ilyen van, de hogyha részleteiben elemezzük a helyzetet, akkor ez attól függ, hogy a zéró tolerancia elvét ki alkalmazza. Az Európai Unió például lehetővé teszi azt, hogy engedélyezi azt, hogy nem szándékos kontamináció esetén külön helyzet áll fenn. És ez azt jelenti, hogy nagyon nagy az eltérés a két országcsoport megközelítése között, és ezt egy tárgyalás keretein belül meg lehetne oldani. Ami a földrajzi jelzés esetet illeti, úgy gondoljuk, hogy a CETA megállapodás előrelépést jelent, ami a régiók megnevezését illeti a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, és ennek pozitív hatása lesz az exportokra, hogyha sikerül ezt bevezetni. Azt kérték tőlem, hogy most már zárjam le az előadásomat, a következtetésekhez értünk. Tehát a jelentésekből kiderül, hogy ami a standardok szabályozási közelítését illeti sikerült előrelépni, de a harmonizáció tekintetében a peszticidekkel kapcsolatban ez nagyon korlátozott, és ami a kölcsönös elismerést illeti, itt a földrajzi elnevezés esetét hozhatjuk fel. A szabályozási közelítésnek nem mindig van előnye. A harmonizáció költséges lehet egy adott ország optimális helyzetéhez képest. Aztán vannak problémák regionalizációval, belső eljárásokkal, erre lehet megoldást találni, hogyha megerősítjük az együttműködést. Ami a jövőbeli fellépéseket illetek, vannak nehezen megoldható problémák, hogyha nincsen megállapodás vagy tudományos bizonyíték, most hallgathattuk meg az EFSA főigazgatóját, akkor nagyon fontos szerepe van a tudományos közösségnek arra, hogy a szükségtelen konfliktusokat el tudjuk kerelni. A konfliktus megoldás lehet az eredménye annak, hogyha jobb a nyomonkövetés, hogyha jobb a hatóságok közötti együttműködés, és a kockázat kezelés rendkívül fontos a kockázat elemzés szintjén. Ami a technikai testületek munkáját illeti, ez rendkívül fontos. Az Oliva Tanács nagyon jó példa erre. De az OECD-ben is vannak különböző tanácsok és kódex csoportok, ezeknek nagyon fontos a munkájuk. Fontos megerősíteni az együttműködést az EU tagállamokkal. Ez azt jelenti, hogy közösen tárgyalunk, hogyha van egy specifikus kereskedelmi probléma, de azt is jelenti, hogy az adott tárgyalásban elért eredményeket így más országokra is ki lehet terjeszteni. Végül pedig természetesen az EU fontos szerepet játszhat abban, hogy az intézményi kapacitást és a technikai tudást a fejlődő országokban megerősítsék, ami a szabványok meghatározását, végrehajtását és betartatását illeti. Köszönöm szépen a figyelmet, várjuk a kérdéseiket. Sorry to be. Elnézést, hogy ilyen hosszan mondtam el az előadásomat. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a prezentációt. Most eljött a kérdések és megjegyzések ideje. Gondolom, hogy többen szeretnének majd kérdést feltenni. Madame Aguilera, time for you. Biela képviselő parancsoljon. A la persona que han intervenido. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dokumentumról van szó, és nagyon érdekesnek is találtam azt. Nagyon röviden szeretnék utalni arra, talán ezt önök is tudják, hogy az asztali olajbogyóval kapcsolatos konfliktusunkat 24%-os a vámot akar kivetni az Egyesült Államok az asztali olajbogyóra. Nem tudom, hogy ezt a konkrét esetet ismerik-e. Szeretném, hogy majd ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak, de nagyon fontos téma ez, ami a WTO elé kell kerüljön, ugyanis nem csak ezzel az ágazattal kapcsolatos probléma ez, hanem a kap támogatásokat általánosságban megkérdőjelezheti illetve a Brazíliával kapcsolatos korlátozásokat szeretném hangsúlyozni. Az Európai Unióból érkező gyümölcs és zöldség exportra folyamatosan próbálnak korlátozásokat megállapítani a Mercosurban is problémát jelent ez, illetve Törökországgal kapcsolatban nagyon sok egészségügyi figyelmeztetés érkezik. Szeretne mm, tudni, hogy ezzel mi a helyzet. Nagyon érdekes volt a tanulmány is, és az előadás is. Köszönöm. Egy nyúr parancsoljon. Beszéltünk arról, hogy a normák kölcsönössége vagy viszonossága hogyan alakul itt a mezőgazdaságban. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat elemezni, és a panaszok kapcsán elmondta a három legfontosabb témát, a növényegészségügy, az állategészségügy, de hát az a kérésem lenne, hogy néhány konkrét példát mondjon, hogy mi van ebben a 6%-ban, amit megemlített ebből a három témából. Köszönöm. Sì, grazie Presidente, grazie ai colleghi, e saluto Annalisa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, Svinnen és Cedza kollégáknak, hogy eljöttek a mai napon. Ami engem érdekelne, az tulajdonképpen az európai normák alkalmazása és az alkalmazás ellenőrzése. Úgy gondolom ugyanis, hogy az Európai Uniónak mindenképpen vezető szerepet kell játszania a normák kölcsönösségének tekintetében, és bármilyen megállapodásban ennek fontosabb szerepet kellene kapnia. A kérdésem az, hogy esetleg nem kellene létrehozni kifejezetten egy európai ügynökséget, amely kizárólag ezt a feladatkört látná el. Úgy gondolom, hogy nem kap elég figyelmet ez a kérdéskör pedig a globalizáció fényében egyre fontosabb ez. Mondjuk a Xirena fastidiosa, amiről az imént beszéltünk, de más betegségeket is mondhatnék, amelyek a globalizált világban, ebben a globalizált világban rendkívül gyorsan terjednek. Ugye először átterjed az olajnövényekre, de az olajnövényekről más növényekre is, és mire észbe kapunk, már nagyon nehéz ezeket a betegségeket megállítani. Kérdésem az, hogy hogyan tudunk valóban megfelelni ezeknek a kihívásoknak, hogyha nem áll mögöttünk egy erős intézmény, amely tényleg garantálná a fogyasztók számára a biztonságot. Köszönöm szépen. Egyelőre más nem kért szót. Akkor az előadója szó. Nagyon rövid kérdésem lenne. Beszéltek arról, hogy az eredet megjelöléseket hogyan vizsgálták, amely harmadik országokkal folytatott tárgyalások tárgyát is képezi, és vannak olyan eredet megjelölések, amelyek a harmadik országokkal való megállapodásokról kívül kerül. A manchego sajtal kapcsolatban van egy problémánk, Mexikóval ez nem szerepel sem a tárgyalásban, sem pedig a megállapodásban. Hogyan lehet egy eredet megjelölést megvédeni, amelyre nem terjed ki egy megállapodás? Másrésztről pedig, amikor most eh, a riohai eh, bor kérdésé jut eszembe Argentina, Spanyolország esetében. Hogyan tudjuk egy európai eredet megjelölés védelmét biztosítani, hogyha egy harmadik ország a WTO megállapodásokat folyamatosan megszegi? Szituáció... Hölgyeim és uraim, több kérdés nincsen. Ján úr, Gogovics úr, nem, nem kér, jelentkezett, de nem, végül nem kérdeztek semmit. Úgy látszik, hogy valami hiba került a gépezetbe. Úgyhogy akkor az előadóinknak, szakértőinknek fogom most megadni a szót, 10 percet kapnak. Na jó, 12-t mondjuk, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket, amelyek elhangzottak. Parancsoljanak! Nagyon röviden akkor megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre. Ez a probléma, amelyet felvetettek, De Castro professzor részéről merült fel ez a kérdés – a hozzáférési szabályokkal kapcsolatban szerintem a következtetésben elég egyértelműen szerepelt, hogy a kockázatkezelés legalább annyira fontos, mint maga a kockázat értékelés. Tehát legalább valamilyen mértékű erőfeszítés, ami a kockázat értékeléssel arácsony, ugyanúgy a közösségi szintű kockázatértékelésre is ekkora erőfeszítést kell fordítani. Egyéb esetben ez az EU-ba vetett bizalmat alása, és nagyon sok akadálynak ez az eredője például az ónózis esetében. Ami pedig, ami a 6%-os a 6%-os egyéb kategóriát illeti, ami Brazíliával kapcsolatos kérdésedott válaszomat illeti, talán a kolléganőm tud erre választ adni. Mikrofont szeretnénk kérni. A Brazíliára vonatkozó kérdés tulajdonképpen az import kvótákra vonatkozott, ha jól emlékszem, de ezek nem szerepeltek a jelentésünkben, ugyanis ami minket illet, mi a normák kölcsönösségéről beszéltünk, nem pedig a mennyiségekről és a határértékekről, amelyek importálhatóak Brazília esetében. Ami Brazíliát illeti egyébként azok a problémák, amelyeket a bizottság felvetett, tulajdonképpen az átláthatóság hiánya, illetve a túl hosszú határidők voltak, ezek kedvetlenítették el az európai exportőröket. Itt leginkább zöldséggyümölcsről van szó, ami ugye romlandó áru. Eh, c'era anche, c'è stata una domanda sulle... Ehm... Egy kérdést feltettek továbbá. Az eredet megjelöléssel kapcsolatban, hogyha arra nem terjed ki tárgyalás. A konkrét esetet nem vizsgáltok meg, de általánosságban elmondható, hogy például a Kanadával való megállapodás esetében ez úgy zajlott, hogy a megállapodásban azok a megnevezések szerepelnek, amelyeket a tagállamok kértek. Hiszen kereskedelem szempontjából ez fontos. Olaszország esetében például a földrajzi megjelölések 98%-a, illetve az exportált termékek 98%-ára kiterjed valamilyen eredet megjelölés természetesen az engedmények esetében valamilyen egyensúlyra kell törekedni, hiszen egy átfogó megállapodásról történik a tárgyalás, de akkor megadnám a szót a kollégámnak, hogy válaszoljon. Talán azzal fejezném be, hogy persze megköszönve a kérdésüket, hogy Dick Rastro professzor által felvetettek nagyon érdekesek és fontosak, tehát, hogy intézményi szempontból ezt hogyan tudjuk kezelni, természetesen a regionalizáció kérdése nagyon fontos a jelentésben, és egyébként sok időt fordítottunk ennek megtárgyalására. És bizonyos szempontból már a regionalizáció elve jelen van, de nagyon gyakran azt nem hagyják végre. És hogyha nem hagy, hagyják végre, akkor talán egy olyan intézményt kellene létrehozni az EU-n belül, ahol erősebb koordinációt lehetne megvalósítani a tagállamok és az uniók között ezen elv alapján, ugyanis számos eset volt, amelyeket vizsgáltunk mi magunk is, és Annelisa is rámutatott erre, hogy nagyon egyértelmű volt, hogy azok az országok, ahol nagyon erős termelői csoport van, amelyet valamilyen rendelet súlyosan érint, elkezd dolgozni azon, hogy megpróbálják ezeket a szabványokat, kereskedelem blokkoló szabványokat megszüntessék, és azok az országok, ahol pedig nincsen olyan termelői csoport, amelyek erősek lennének, ezek lemaradnak. Tehát a koordináció tekintetében valószínűleg magasabb szintű koordinációra van szükség. Itt két dolgot lehet tenni, hogy az egyik, hogy a regionalizáció helyes végrehajtásáról nemzetközi szinten kell tárgyalni, vagy pedig meg kell próbálni koordináció szintjén az Európai Unión belül ezt megoldani. Hogy biztosítsuk, hogy az egyes országokkal folytatott tárgyalások eredményt más országokra is kiterjesztik. Egnyú úr szeretne ismét hozzászólni? Nos, hát elnézést, de a kérdésemre nem kaptam választ. Pani poseł Aguilera, też have minute. Fél percet adok még. Egy pillanat. A Aguilera képviselő. Hangsúlyoztam az asztali olajbogyó kérdését, ugyanis van egy konfliktusunk jelen pillanatban, amit a WTO-n belül kell megoldani, ez a kaptámogatásokkal kapcsolatos, és az Egyesült Államok, illetve a Trump kormány hogyan lép fel ezzel kapcsolatban talán nem ismerik ezt az ügyet, szeretném, hogy tudjanak róla, ugyanis ez a jövő szempontjából is nagyon fontos téma. Ezért ragaszkodnék ehhez a témához, és ön említette a közös munkát, az Európai Vámunió egységesítéséről szól ez, amikor Swinen úr említette a koordinációt. egy e, jövőbeli Európai Vámunióra gondolt annak érdekében, hogy ezeket a szabványokat e, koordináljuk? Nem tudom, hogy jól értettem-e. Ha, e, temat badány. Hölgyeim és uraim, a tanulmány köre nagyon pontos volt, ezzel foglalkoztak a szakértők. tehát elvégezték azt a feladatot, amelyel megbízták őket. Nem foglalkoznak az összes problémával, amelyek számunkra fontosak. Nem tanulmányozták tehát az összes általunk felvetett problémát. De ha önök szeretnének ezzel kapcsolatban hozzászólni, persze tegyék meg. Az oliva, euh, ami az olívabogyókat illeti, ha jól értem, a konfliktus a vám tarifákra, nem tudom pontosan, hogy a vám tarifákra, vagy a normákra vonatkozik-e. Ami az étkezési olajbogyót illeti, ezen konkrét esetben természetesen van a Nemzetközi Oliva Tanács, ők illetékesek abban, hogy nemzetközi szinten tárgyaljanak, és az Európai Unió is tagja ezen szervezetnek. Ja nie ma, to nie jest, nie musi Państwo odpowiadać na wszystkie pytania, bo to... Nem kell válaszolniuk az összes kérdésre, ugyanis önök nem ezzel foglalkoztak, nem ezt vizsgálták. Państwa nie ma. Takim... Van-e még megjegyzés, észrevétel? Pani doktor, bardzo proszę. Parancsoljon öné a szó. Cui credo di aver risposto, ma forse eh, quella sul... Az az érzésem, hogy megválaszoltam ezt a kérdést, ami a 6%-ot illeti. Én úgy tudom, hogy válaszoltam erre a kérdésre. Elmondtam, hogy a 6% vonatkozik az eljárás vonatkozó esetekre, amelyek inkább arra vonatkoztak, hogy a bevezetett normák nem eléggé átláthatóak, vagy a bevezetett szabályok. Ez egy olyan kérdés, amelyet az EU gyakran felhoz érvként a többi országgal kialakult konfliktusban. Van egy OECD tanulmány, amely szerint az átláthatóság hiánya konkrét költséggel jár a termelők tekintetében. Itt ez a becslés, ez 25-70 százalékról beszél termék, a termék függvényében. Tehát ez egy nagyon komoly költség a termelő számára. Ebben a 6%-ban tehát olyan problémákat találunk, amelyek például a címkézéshez kapcsolódó konkrét kereskedelmi problémákról szólnak. Remélem, hogy így megválaszoltam a kérdést. Ami az étkezési olivabogyót illeti, mi egy elemzést készítettünk, de mint már mondtam, a normákra vonatkozó kérdéseket egymás után elemezzük, tehát nagyon sok esettanulmányt végzünk, de hogy kollégám már elmondta, ami a közös következtetést illeti, amit levonhatunk, az az, hogy sok esetben rendkívül fontos a nemzetközi szervezetek és a tagállamok munkája, a nemzetközi szervezetek munkája, és a tagállamoknak is segíteni kell őket nem csak pénzügyileg, hanem technikai eszközökkel is. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük az előadásokat, köszönjük, hogy válaszoltak a kérdésekre és észrevételekre. mindenképpen jónak tartom, hogy ilyen jellegű elemzéseket végezzünk, hogy elemezzük a világszintű szabályozást, a normákból fakadó problémákat, hiszen összességében ez mind kihat arra, hogy a kereskedelmi kapcsolatok hogyan alakulnak. Ez egy hosszú távú folyamat, természetesen minden egyes ország azt gondolja, hogy a saját szabályai a legjobbak, hogy a saját termékeik a legjobbak, van egyfajta patriotizmus ezzel kapcsolatban mindenhol, de a világpiacon meg kell próbálni egységes normákat bevezetni a bilaterális megállapodások révén, egyebek mellett. És adott esetben ezen bilaterális megállapodásokat gátolták egyes országok protekcionista politikái. Látható, hogy hogyan járnak el egyes országok. Például Trump elnök és a kormányra. De folytatni kell a munkát, folytatni kell az egységesítést a normák között, azért, hogy egyszerűbb legyen a helyzet. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás és az ideális helyzet, de úgy tűnik, hogy világszinten nem ez az az út, amelyre most általában ráléptek. A mandátumunk végén tehát ezen kérdésekre választ kaptunk. Köszönöm szépen, holnap reggel 9-kor folytatjuk a szavazással a munkánkat. Aguilera képviselő jelentéséről fogunk szavazni. Mindenki hozzá el a szavazókártyáját, holnap reggel találkozunk. Köszönjük szépen. Az elnök úr kedvesen megköszönni a tolmácsok munkáját is. Ma kicsit hamarabb fejeztük be a munkát, úgyhogy így most már kvittek vagyunk. Néha a tolmácsok túlmunkát végeznek, most mi adunk nekik egy kis, kicsit több szabadságot. Remélem, hogy ennek mindenki örül, és most sikerült egyensúlyt találni a mai nap során. Mindenkinek kellemes estét, Holnap, mint már mondtam, ismét találkozunk, reggel 9-kor. Még egyszer köszönetet mondok a meghívottainknak, köszönjük